Right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit a mai délután 13. pont eszmecsere. Az új-zélandi parlament védelmi és kereskedelmi bizottságnak tagjaival. A téma a kölcsönös kereskedelem és a beruházási kapcsolatok. John Hazel mellett, röviden bemutatnám őket. John itt szerepelnek, hogy a, nem mondom meg, hogy mikor született. A külügyi kereskedelmi és védelmi bizottságnak az elnöke. A mellette Phil Goff ül, Phil Goff ült, már számos alkalommal részt vett az Új-Zélandról folytatott tárgyalásainkon, a kereskedelmi miniszter is volt, Paul Hutchison, aki a közönség, vagy pontosabban a képviselőhelyeken ül, Szió, William Szió. a négy képviselő tehát, aki jelen van. Üdvözlöm egyébként Vitalis urat, a nagykövetet, a cél a mai napon, hogy az EU és Új-Zéland kereskedelmi kapcsolatairól tárgyaljunk. A parlamenti együttműködést szeretnék erősíteni, és egy kölcsönös partnerséget szeretnénk kialakítani regionális és globális aspektusokkal. Új-Zéland rendkívül nyitott a nemzetközi kereskedelemben, és pillanatnyilag egyébként a szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalunk. Kínával van egy ilyenjük 2008 óta. Tárgyalnak a Indiával, Tajvannal, Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Kazaksztánnal. Vámúniót akarnak kialakítani, aztán pedig Új-Zéland regionális partnerségre törekszik az ASEAN-on belül, és a TPP iránt érdeklődnek egy több alkalommal vitattuk azt meg egyébként már ebben a szakbizottságban gyorsan haladnak, és hát nyilvánvalóan a proaktív kereskedelmi politikából sokat tanulhatunk a mezőgazdasági reformban és hasonló témákban. A mezőgazdaság egyébként itt sok éven keresztül foglalkoztatott bennünket a szakbizottságban, és a jelenlegi helyzetben is bizonyára itt lehetőségek kínálkoznak. A kölcsönös együttműködést elmélyíthetjük még számos területen, tárgyalhatunk az EU új-zélandi szerződés szintjén. A tárgyalások most kezdődtek, mint mondtam nyáron. Örülünk, hogyha nagyobb részt kapna ebben a kereskedelem. Jó együttműködés alakult ki az Európai Parlamentben, és az kölcsönös elismerésre törekszünk az EU és Új-Zéland között a szabványok területén. És most pedig szeretném megadni a szót önöknek, azt gondolom, hogy valamennyien, akik itt vannak, megértik, hogy mennyire fontos a kereskedelem egy olyan gazdasági helyzetben, amelyben a világban én ebben abszolút hiszek. A kereskedelem mindig jobb, mint a segélyek, és vannak pénzügyi nehézségeink. Ebből kivezető útban segít a kereskedelem nyilván önöknek is volt egy hasonló mezőgazdasági politikájuk, és azt egyik napról a másikra megszüntették, ami egy kemény lépés volt bizonyára. És ön mit lát a jövőben? Mi az, ami jövő? Köszönöm, elnök úr! Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Örülök, hogy meghívtak ide, hogy elhozzuk a delegációkat Európába. És egy hónappal ezelőtt egy ASEAN ülésen Laosban tettem erre ígéretet, ahol ASEAN EU ülésezett, és ezt csatlakoztunk egyébként az ASEANhoz, már Oroszországgal, és ezen az ülésen az EU tagok is jelen voltak, beszélgettem velük, és ők azt gondolják, hogy hátat fordítunk Európának, aztán azt gondoltam, ezt megmondom, nem fordítunk hátat, és egy hét múlva egy a pártokat átfogó delegációt vezetek Európába, ide az Európai Parlamentbe. Nagyon örülök annak, hogy ott is találkoztunk a képviselőkkel, és a, megtesszük, amit ígérünk. Ezt, remélem ezt vonják le ebből. Ami Új-Zélandot illeti, mi üdvözöljük azt a lehetőséget, főleg a parlamenti szinten az együttműködésre, hogy erősebb kapcsolatokat alakítunk ki az Európai Parlamenttel, és persze a fővárosok szintjén is. Ma délelőtt Dániából érkeztünk, és két további fővárosba megyünk a következő héten és a kollégák régebbi, régebben is jó találkozókat szerveztek, de ez itt Brüsszelben különösen jó, amikor szakbizottság találkozik szakbizottsággal. Azt gondolom, hogy ez egy első része a sorozatnak csupán folytatódni fognak ez a találkozók. Majdnem 27 órányira lakunk innen repülőútról beszélek. Ausztrália és Új-Zéland viszont elmondhatjuk a világ másik végén van, Mégis ennek ellenére szoros kapcsolatuk van az értékeket, a környezetvédelmet, az emberi jogokat, a kereskedelmet, illetően rokon elveket eh, vallunk. Eh, azt hiszem ugyanazt értjük az alatt, egy szó alatt, ha mi ezt mondjuk az értékekről beszélünk, ami az Európai Parlam, amit az Európai Parlament gondol bizonyos témákban, az rendkívül fontos. Eh, és azt gondolom nagyon fontos, hogy éppen ezért elzarándokoljunk ide Európába. Mindenek előtt, hogyha kereskedelmi politikáról beszélünk, itt a jelentőségük csak nőtt. Júliusban, amikor megkötöttük a szerződést, nagy lépést tettünk előre. Az ASEAN Új-Zélanddal a minden esetre fontos a parlament számára, hogy ez a lépés megtörtént. Ez a szakbizottság a kereskedelem politikáért fel az Európai Unióban itt nagyon fontos szerepet játszik. Nagyra tartjuk, hogy a parlamenti képviselők figyelmet fordítanak ránk. Egy kis ország vagyunk, távol vagyunk, és ez európai kereskedelmi politika rendkívül fontos Új-Zéland számára és amennyire csak emlékszem, ez mindig is így volt. És hát szerintem ez soha továbbra is így marad a jövőben. Európa a harmadik legnagyobb piac a világon a számunkra, tehát Ausztrália, Egyesült Államok és Kína után. És valamikor ez a legfontosabb piac volt, azóta egy kicsit visszaesett, aminek két fő oka van azt gondolom, hogy egyrészt Ázsia növekedése, felemelkedése mindenképpen megemlítendő itt. A 1980-as években akkor kabinetminiszter voltam, és egy bizonyos helyzetet örököltünk, egy válságot, és akkor némileg megváltoztak a viszonyok nálunk. Akkoriban megszüntettük a mezőgazdasági támogatásokat, mert nem volt más választásunk egyik napról a másikra, hogy úgy mondjam. Ugye ezt kérdezték az előbb, ez rövid távon fájdalmas volt, de oda vezetett, hogy a piacorientált termékeket készítettünk, és a parlament egy vidéki térséget képviseleként, tehát tényleg őszintén beszélhetek arról, hogy akkor a kitettek bennünket a nemzetközi piac kihívásainak nagyon komoly termelékenységi eh, növekedést jelentett a mezőgazdaságban már csak azért is, mert így a gyártószektort is, az ipari szektort is jobban ki tudjuk szolgálni hogyha mezőgazdaságról beszélünk napjainkban, akkor elmondhatjuk, hogy sokkal szélesebb körű szolgáltatásokat tudunk nyújtani egy sokkal több piacon, mint korábban. Az egyik új erős piac Ázsia, hát egyrészt közel is vagyunk Ázsiához, másrészt pedig rendkívül módon felemelkedett ez a régió. Egy általános egy átfogó hálózatot alakítottunk szabad kereskedelmi megállapodásokkal, például Kínával is megkötöttük már ezt, az a Goff kolléga tárgyalt ezt meg, és az OECD-vel is tárgyalunk. Ő vezeti ezeket a tárgyalásokat, amikor a szabadkereskedelmi szerződések megkötéséről van szó. Egy regionális átfogó partnerséget is kötünk az, az ASEP-pel. Azt gondoljuk, ez nem csak TPP tekintetében és a mérté, méretet illetően jelentős. 16 országról beszélünk, mint egy 14 billió eurós kombinált GDP-vel rendelkeznek ezek az államok. Az EU természetesen fontos, és Koreával is kötöttünk megállapodást, és más ázsiai országokkal is erre törekszünk, ami az egyes szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti. Itt van egy fontos pont is, hogyha egy, a kereskedelemről beszélünk, az EU és, a, és Új-Zéland számos nézetet oszt egy nyitott, kiszámítható, tisztességes szabályokon alapú multilaterális rendszert tartunk a legjobbnak valamennyien. Új-Zéland a GATT-nak alapító tagja volt számos más EU állammal együtt, és számos helyen együtt léptünk fel az Európai Unióval a GATT és egyéb tárgyalásokon. A Doha fordulót vegyük például, ez frusztrációt okozott sokak számára az ottani eredmény. Az új-Zéland számára kifejezetten figyelmeztető volt ez. Ezért nagyon fontos, hogyha mindig csak Ázsiáról beszélünk, hogyha itt közös szabályokat alakítunk ki, hogyha nem tudjuk a szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit kihasználni. Az a a nemzetközi kereskedelmi normákat mindenképpen be kell tartani, ezeken kell dolgozni, hogy ezeket kialakítsuk átfogó módon, és az EU vezetése is erre törekszik. Azt gondolom, hogy ebben közös szellem vezérel bennünket, hiszen szeretnénk a multilaterális kereskedelmi rendszert megőrizni és alátámasztani igenis az EU-nak megvan a lehetőség arra, hogy ennek az élovasa legyen, és ezt meg is teszik. Ázsiában szükség van az önök vezetésére és az önök elkötelezettségére. Természetesen az EU folytatni fogja a vitákat egyes országokkal. Mi üdvözlendőnek tartjuk ezt, bár mi nem vagyunk egy olyan ország, amelyek most épp, amelyel éppen most tárgyalnak. Abban bízunk, hogy középtávon velünk is megkezdenek a tárgyalások, de ezek egyébként sem válthatják fel az átfogó folyamatokat, amelyek eh, biztosítják a kereskedelem további fejlődését. Éppen ezért gondoljuk, hogy Új-Zélandnak igenis jut a szerepe az EU együttműködésben. Kulturális, demokratikus elkötelezettségünk közös mindenképpen, és ez már megmutatkozott, megmutatkozik a parlamenti hagyományainkban is. Mi örülünk, hogyha a régiónkban aktívabbá válik az Európai Unió a mostani ülésen és a jövőbeli alkalmakkor szeretnénk bizonyítani, hogy igenis együtt tudunk működni. Segítsünk egymásnak abban, hogy tanuljunk a gazdasági integráció, regionális gazdasági integráció érdekében, és a WTO-n belül is a multilaterális szerződések rendszerét szeretnénk elősegíteni. Szeretném felhívni a figyelmet, emlékeztetni szeretnék arra, hogy két nagy barátjuk van Európának ott a világ másik végén, Új-Zéland és Ausztrália, ezek nagyon fontos, hogy találkozzunk, mi tárgyalunk, Ázsiában tárgyalunk itt is, és mindenhova szívesen elmegyünk. Köszönöm szépen, és a delegációm nevében, és örülök, hogy eljöttem a mai napon. És természetesen a kérdésükben szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, elég sokan jelentkeztek már itt a listára, de a delegáció másik tagja is szeretne szót kapni. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Valóban valószínűleg tudják, hogy elég messze van a globuson, Sok ezer kilométerre vagyunk Európától, de a gyökereik nagy része azért európai, úgyhogy ugyanazok szinte nagyon hasonlóak az értékeink, az intézményeink, mindig is nagyon közös módon tudtunk együttműködni, közösen dolgoztunk. Hat havonta szoktunk az európai soros elnökséggel találkozni, és dacára annak, hogy földrajzi értelemben nagyon messze vagyunk egymástól, és lehetnek mások a célkitűzéseink és az értékeink, ez nincs így. Nagyon sok a közösség. Azok a parlamenti találkozó, amelyen ma is itt vagyunk, Tulajdonképpen arra emlékezünk vissza, amikor 80 ezer új zélandi részt vett a háborúban. Úgyhogy amikor én eljövök ide, akkor erre is emlékszem, és akkor amikor azt mondom, hogy mi vagyunk a legnagyobb támogatói, hogy a tagállamok közötti konfliktusokat Európa is leküzdje, akkor azt mondjuk, hogy hál' Istennek nagyon sok konfliktus nincs már, és Európa földjén gyakorlatilag háborúkra nem kerül sor. Egy pár olyan pontot, amit John Hayes kollégám már éppen elmondott, én is kiemelnék még egyszer. Mi hiszünk a multilateralizmusban. Négy évvel ezelőtt Genfben, a zöld teremben azt gondolom, hogy már nagyon közel kerültünk ahhoz, a vétó keretein belül, hogy a dohai fordulót lezárjuk. Sajnos nagyon tragikus minden ország számára itt a világon, de leginkább a fejlődő országok számára, hogy nem voltunk képesek lezárni a megállapodást. Nagyon kooperatív volt azonban az együttműködés Mandelson úrnak, mint az EU biztosának külön köszönet jár ezért. És nyilván azt szeretnénk leginkább, hogy átfogóan próbáljuk a kereskedelmi akadályokat eltüntetni, nem csak a bilaterális kereskedelmi megállapodások révén, hanem olyan szabálykeretben, amelyet a WTO biztosít. Nem csak az volt azonban a célunk, hogy lezárjuk a WTO fordulót, amely ha nem így teszünk, akkor nagyon sokáig elhúzódik, de szabadkereskedelmi megállapodások megkötése is lehetővé vált, amelyet az egyik kollégánk, Vitalis kollégánk hozott tető alá, és ez egy átfogó megállapodás Ausztrália, Új-Zéland és az ASEAN országai között. Ez egy nagyon magas minőségű, kiváló ö, egyezmény olyan fejezetekkel, amelyek a kereskedelemre és a munka standardekre is vonatkoznak, ugyanígy a környezetvédelmi sztenderdekre, amelyeket fenn kell tartani, és amely nagyon hatékony ö, egyezménynek is mondható. A másik egyezmény, amelyet én írtam alá Pekingben 2008-ban, áprilisban, nyilván Kínával köttetett. Mi vagyunk az egyetlen OECD ország, amelynek van ilyen megállapodása. 98%-a a vámoknak lefedésre került ezzel az átfogó egyezménnyel, és ide sorolom nyilván megint csak a környezetvédelmet, a kereskedelmet és a munka ügyet. Kínával való kereskedelmünk gyakorlatilag, főleg az exportra gondolok, meg háromszozódott, 6,5 milliárd dollárra rúg, úgyhogy ez egy nagyon hatékony megállapodásnak mondható. Van egy szabadkereskedelmi megállapodásunk, amit a P4-ként ismer, vált ismerté, Szingapur, Chile, Brunei és Új-Zéland voltak a részes felek, és számos országot, beleértve az USA-t, Kanadát, Mexikót, Vietnámot és másokat is érint. Ez is egy olyan egyezmény, amelynek célja, hogy átfogó legyen és tényleg nagyon nagy minőséget produkáljon. Korábban nagyon sok jól működő, kétoldalúan jól működő szabadkereskedelmi megállapodás létezett, amelyeket összefogtak egy nagy csomaggá, és amely az egész régióra, térségre koncentrált. Mi abban bízunk, hogy Ázsiával jobb lesz a jövőben a kereskedelem, és hogy önökkel közösen fogunk tudni dolgozni egy olyan szövetségen belül, amelyben az, az azán országok, Ausztrália, Új-Zéland és Európa is részes fél lesz. Mi együttműködünk önökkel, nyitottak vagyunk erre, és amennyiben sikerül egy ilyen megállapodást létrehozni, támogatjuk önöket. A TPP-vel és a regionális átfogó partnerséggel is együtt kell így dolgozni. India, Kína, és Japán is ide sorolandó. Lényeges persze, hogy az Európai Unió se legyen diszkriminálva a leggyorsabban fejlődő, dinamikusan fejlődő gazdaságok köréből. Amikor új-zélandi kereskedelmi miniszterek jöttek Európába, akkor sokszor igyekeztünk fenntartani a Nagy-Britanniával kötött megállapításainkat, és a gyerekkoromban a miniszterek mindig erre irányuló tárgyalásokat folytattak. Sokszor traumatikus élmény érte az új-zélandiakat, de most már sokkal diversifikáltabban közelítünk a kérdéshez, és a 80-as években, amikor először voltam miniszter a kabinetben, megváltozott a helyzet, és az országunk hasonlóvá vált a régi eh, tervgazdaságokhoz Kelet-Európában. Tulajdonképpen az agrár támogatások eltörlése szinte egyik napra a másikra eh, korábban nem használt, hanem sokkal inkább ártott a mezőgazdaságnak, mert nem a piacra termeltek a farmerek, a gazdák, hanem csak a támogatásért viszont a, ezek a gazdák nagyon hamar át tudtak állni, és most már támogatás nélkül is működik a mezőgazdaságunk. Az, hogy mit termelnek, hogyan termelnek a lényeg, és megfelelő földhasználát az, ami a szemünk előtt lebeg, a megfelelő gazdálkodási módszerekkel szem előtt tartva természetesen a környezetvédelmet. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, remélem, hogy tényleg sikerül a az Európával való kapcsolatunkat erősíteni, és a kereskedelmi kapcsolatainkat tekintve olyan országokról van szó, amelyek nagyon sokban osztoznak, sok értékben és tapasztalatban. Régen talán Európa félt Új-Zélandtól, e, az új-zélandi agrártermékektől, de sokkal diverzifikálta most már a gazdaságunk, és ez példa is lehet Európa számára. Szeretnénk, hogyha egyenlő esélyeink lehetnének, nem lesznek vámtarifák, de azért ez egy kétirányú utca, tehát a termékeket akár ide, akár a másik országba irányulnak, ugyanolyan feltételekkel kellene fogadni, illetve útjukra engedni. Köszönjük szépen! A Gazdák Szövetsége találkozója kapcsán már találkoztunk, és gyakorlatilag azért van olyan jogalkotás, amely kicsit csökkenti a fájdalmat. Hutchinson képviselő, mint az AFET bizottság tagja fog szót kapni, és aki itt is tag. Még egyszer emlékeztetnénk arra, hogy négy órakor szavazás lesz, tehát így használjuk ki az időt. Thank you so much. Köszönöm szépen. Valóban egy privilégium, hogy eljöhettem Európába. Én egy vidéki választókörzetet képviselek, mint a kollégám, és az egyik jellemzője ennek a körzetnek, hogy hagyma, mi vagyunk a legnagyobb hagymatermesztők Új-Zélandban, és 50%-át ennek a termesztésnek Európába exportáljuk és éppen ezért eh, fontos dolognak tartom, hogy egy ilyen piacon lehetünk jelen, hm, hogy nincsenek tarifáink, és jól lenne, hogyha minden nemű akadályt lépítenénk, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, eh, hogy eh, ne küzdjünk a külön akadályok ellen, ami megnehezíti az exportálók szerepét. Egy dolgot szeretnék felvetni, ami a történelmi és kulturális és gazdasági kapcsolatainkat illeti Európával. Ez egy hosszú múltra visszatekintő kapcsolat, de éppen az elmúlt időszakban rengeteg új-zélandi érkezett Európába, hogy, hogy itt tanuljanak, hogy dolgozzanak. Én magam is itt jártam néhány évig, és utána visszatértem Új-Zélandba. De azt is mondani kell, el kell, hogy mondjam, hogy kiváló posztgraduális hallgatói csere van Új-Zélanddal, és szerintem fontos, hogy folytatni tudjuk a kapcsolatok kiépítését Európával, hiszen itt vannak ezek az értékek, kulturális és történelmi értékek, amelyek mindkét ország számára, a mi országunkban is ugyanazok végül is, és az utóbbi időszakban növekedett arra az igény, hogy diversifikált kereskedelmet alakítsunk ki. A másik dolog, amit még el akartam mondani, az az volt, hogy Új-Zélandban igencsak nagyra becsüljük azt a nézetet, amelyel azt a víziót, amelyel az Európai Unió rendelkezik, az emberi jogok, a tisztesség, az értékek minden emberrel szemben. Ez olyas valami, amit mi magunk is látunk, ilyen nagy távolságból is látunk, és látjuk, hogy jól működik ilyen nagy távolságban is azt látjuk. Érdemes ezt másolni szerintem. Én Nyilvánvaló, hogy a többi ázsiai kereskedelmi partnerünk esetében is el kell törekedni. Itt vannak ezek az értékek, az emberi jogok, amelyekről beszéltünk. Ezt egyébként Phil Gaff is elmondta. Igen, és egész sor szabad kereskedelmi megállapodást kötöttünk már, és időnként az ember nem is érzi jól magát ezekkel, amikor azt látjuk, hogy a kölcsönös elismerés során itt az emberi jogok esetében, bizonyos esetekben, akikkel kereskedünk, hát az igazság az nem elég De Az Európai Uniónak van olyan törekvése, hogy ezeket az értékeket, ezeket a kulturális értékeket is megjelenítsük a kereskedelemben. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem ide, és nagy örömmel várom a, az eszmecserét. Köszönöm. Először is üdvözölni szeretném az elnök urat és valamennyi képviselőt a szakbizottságból. Nagy dolog számunkra, hogy eljöhettünk ide. Amit mondani akarok, az csupán a megerősítése annak, amit a kollégák voltak. Igenis figyelünk Európára, nagyra becsüljük Európát és azt látni kell, hogy komoly kihívásokkal szembesülünk, és Európa olyan kihívásokat is megadott már, mint kevés más ország. Természetesen a kereskedelem fontos része annak, amiért jöttünk, de azért nem csak kereskedni jöttünk, vagy kereskedelem miatt jöttünk. Mi a világ másik végén vagyunk, hogy szokták mondani, a világ alján vagyunk, de azért az értékeink közösek számos esetben. A a csendes óceáni térségben rengeteg munkát kell még elvégezni, csomó komoly problémáink vannak a környezetvédelemben, számos kisebb ország ö, találkozik ilyenekkel, de a nagyobbak is, és ö, biztosítanunk kell egyfajta biztonságot ö, olyan országként, ahol például számos sziget van, a millenniumi célok feltétlenül fontosak a klímaváltozás keretei között. Azt gondoljuk, hogy önöknek vannak ilyen tapasztalataik. Nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket a tapasztalatokat a világ ezen részén is képviselni tudnák és át tudnák adni. Örülünk, hogy erre lehetőséget kínálnak nekünk, és és hát természetesen ez költséges lesz, de el kell végeznünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Most pedig a monitoring csoport vezetőjének adom meg a szót. A Barancsén. Köszönöm szépen. Mint ön is hangsúlyozta, új-zélandi kollégáink esetében, illetve ők maguk a kollégák is hangsúlyozták, ugye több nyelvűség van itt ebben a parlamentben mint önök is hangsúlyozták, nagyon szívesen jöttek. Mi is ugyanilyen szívesen fogadtuk önöket, már csak azért is, hogy amit önök elmondtak, hogy ugyanazon értékeken osztozunk, ugyan, ez szinte magától értetődő, nem is kell szinte hangsúlyozni ezt. Éppen ezért eh, a monitoring csoport vezetőjeként sincs túl bonyolult feladatom, gyakorlatilag nincsen komoly problémánk. Számos lépést kell tennünk, tudunk tenni természetesen annak érdekében, hogy még jobbak legyenek a kapcsolataink, de nagy nehézségekről nem beszélhetünk, vagy túl nagy vitákról nem beszélhetünk. A jó kapcsolatokat szeretnénk még tovább fejleszteni. Ez természetes, és feltűnt valamit, mi önök mondtak, a fiatal emberek cseréje, a munkavállalók cseréje, a szakmunkások cseréje rendkívül fontos az EU és Új-Zéland között. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon konkrét téma, és érdemes lenne még jobban támogatni. Bár el kell, hogy mondjam, hogy fiatal emberek Németországból sokan mennek oda le Új-Zélandba, hátizsákkal, először Afrikába utaztak, Ausztráliába, most Új-Zéland nagyon divatos, az ilyen, el kell, hogy mondjam. Önhöz is, önökhöz hasonlóan az Európai Unióban, azt hiszem valamennyi kolléga véleményét tolmácsolom azzal, hogy egy multilaterális megközelítést tartunk szerencsésnek a kereskedelmi területen, tehát a multilaterális kereskedelmi megállapodások hívei vagyunk. De el kell, hogy mondjam, sokan ezt sajnálják is, de tény, hogy a Doha forduló, Dohai forduló nem volt egy csúcs teljesítmény, de hát eh, azt gondolom a legjobb, ha realisták maradunk, még hogyha ezt eh, köztes szintként is fogjuk fel, köztes eredményként, eh, de a két oldalú megállapodások is jók lehetnek, nyilvánvalóan mindig szem előtt tartva a világkereskedelmi szervezet szempontjait, a, annak keretei között ezt jobban lehetne szabályozni. Az időkorlátot figyelembe véve egy konkrét kérdést szeretnék még feltenni. Ez a következő. Önök szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek Kínával, és sokat tárgyalnak az ASEAN partnerekkel. Önök adott esetben a tapasztalataikat a tárgyalások során amit szereztek Kínával, be tudnák-e mutatni? Földrajzilag annyival közelebb vannak ehhez a térséghez, hogy számunkra érdekes lehet, jó lehet egy hasonló mm, alapból kiindulva más geopolitikai helyzetből az önök tapasztalatait meghallgatni. Még egy utolsó megjegyzés. Nagyon örültem annak, hogy novemberben, amikor is az egész katasztrófát első világháborúban emlékünk erre a katasztrófára, és örülök, hogy a békéről is beszélt. Tehát em, örülünk, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy ez is egy eredmény, nem mindig volt ez a helyzet. Thank you, Godley Bernd. Köszönjük szépen. Lange úr. Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy az értékeket, illetően a két országunk között nincsenek különbségek. És a konfliktusban rejlő potenciál az alacsony. De ha az egész világot tekintjük, akkor azért van olyan terület a globuszon még, hál' Istennek, ahol tőzösen fel tudunk lépni, míg a sok más országban ez nem is így van. Ugye magam részéről is szerettem volna köszönetet mondani azért, hogy az Európai Uniónak a békés vívmányait, a béke irányába tett vívmányait is kiemelte. A bilaterális kereskedelmi megállapodásokat emelte ki amelyeket önök kötöttek, és ezzel kapcsolatban azt szerettem volna kérdezni, hogy a beruházással kapcsolatban, ezeknek a megállapodásoknak a beruházási részével kapcsolatban mi a helyzet? Ausztrália nagy nehézségekkel találkozik, amikor beruházási megállapodást, megállapodást kíván tenni, mert egyfajta nemzeti szuverenitásnak tekinti. Új-Zéland hogyan vélekedik erről, hogyha bilaterális megállapodásokat kíván kötni, akkor a beruházásokra hogyan gondol, és a vitarendezési mechanizmusok terén miről tudnak beszámolni, ez érdekelne. Köszönjük szépen, Leszánesz képviselőasszony. Monsieur le Président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm valamennyi új-zélandi meghívottat. Nagyon örültünk, hogy hallhattuk az önök szavait, nagyon sok közös értéket osztunk, és azt is tudjuk, hogy önök számos mezőgazdasági terméket exportálnak. Tudom, hogy az önök húsa kiváló, de azért hagy emlékeztesek arra, hogy a francia bárány is egészen kiváló minőségű. Két pontra szeretnék kitérni önökkel. Tudom, hogy szabadkereskedelmi megállapodásuk van Kínával. Vannak-e gondjaink ennek a megvalósulásával? Nem tartják, hogy alul értékelt a kínai valuta, és az exportjaik ugye növekedtek, de kérdezem azt, hogy az importjuk is növekedette Kína viszonylatában, hát hogyha erről többet hallhatnánk Kínával kapcsolatosan, tehát az nagyon izgalmas lenne a számomra. A második kérdéskör. Tudom, hogy egy olyan geográfiai, olyan földrajzi övezetben fekszik az országok, ahol a növekedés és az érték teremtés jelentős, és az unióhoz képest ez különösen fontos. A kérdésem tehát az, hogy hogyan látják a gazdasági fejlődés perspektíváját, és hogyan látják Európát, az Uniót onnét, ahonnan önök szemlélik azt. Mendez, Köszönjük szépen, de ez asszonynak. Azt kell mondanom, hogy három felszólalónk van még itt a listán, Murphy úr, de Mendes képviselő, és David Martin. És ezzel le is zárom a listát, mert jó lenne, ha lenne ideje majd a vendégeinknek válaszolni is, Paul parancsoljon. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm az expozikat. Két kérdés. Talán ismeretes az, hogy az Európai Parlament néhány hónappal ezelőtt leszavazta az aktát, heves demonstrációkat követően, hiszen olyan kérdésekről volt szó, hogy a szólásszabadság, a nemzet, az internet szabadsága is megkérdőjeleződik. Októberben 2011-ben aláírta Új-Zéland az akta, azonban még nem került ratifikálásra. Ugye hat országnak kellene ratifikálnia 13-ig, Nyilván nagyon hosszú folyamat ez, konzultációt kell fogla, folytatni majd a lakossággal, és a kérdésem az, hogy milyen irányba haladnak, miről tudnak beszámolni. Én úgy hallottam, hogy Ausztráliának azt ajánlották, hogy ne ratifikálják, mindaddig, amíg nem tisztázottak a gazdasági és kereskedelmi előnyök, tulajdonképpen ezt kérné az Európai Parlament is, hogy egy ilyen beszámolót kapjunk azelőtt, hogy döntsünk arról, hogy ratifikáljuk vagy sem az aktát. A második dolog a partnerségi megállapításokra vonatkozik, hogy a következő tárgyalási fordulóra Oaklandben kerül sor. Két dolog, ami fontos, az egyik az eljárásra vonatkozik. Nagyon sok kritikai megjegyzést hangzik el a TTP-vel kapcsolatban, ugyanúgy, mint annak idén az aktával kapcsolatban, mert zárt ajtók mögött zajlanak a tárgyalások, nincs rálátás a dokumentumokra, és gyakorlatilag demokratikus vitát nem lehet folytatni a témáról, mert kiszüremkedő dokumentumokhoz férnek csak hozzá a polgárok. A másik dolog pedig, ami a tartalomra vonatkozik, a civil társadalom és a szakszervezetek nagyon sok agályt fogalmaztak meg, amelyek például ugye a vitarendezési mechanizmusokra vonatkozik, ahol az együttműködés jogokat, például a szakszervezeti jogokkal szembe helyezik, sőt magasabb rangúnak ítélik. Ezeket a vitarendezési mechanizmusokat nem lenne jó arra felhasználni, hogy sérüljenek a környezetvédelmi jogok. Ezek a kiszüremkedett dokumentumok azt sejtetik, hogy gyakorlatilag az új-zélandiak számára bizonyos gyógyszertermékek nagyon alacsony áron lennének hozzáférhetők, akár az akta vagy a TTP életbelépése után és akkor a génmódosított termékek ellen szinte már nem is lehetne fellépni. De Mendes képviselő. Fias, eh, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Következőket szeretném elmondani a kedves új-zélandi kollégáinknak. A részemről az Európai Parlament delegációjának tagja vagyok, amely Kínával foglalkozik, és Ausztráliával, illetve Új-Zélanddal. Egyrészt. Másrészt pedig néhány napja még Pekingben jártam, és ezzel kapcsolatosan merül fel bennem a következő kérdés. Mi a véleményük? Párhuzamot kell-e vonnunk Ausztrália és Új-Zéland helyzete tekintetében, illetve nyitottságuk témájában, Ázsia felé. Tudjuk azt, hogy Ausztrália Australia in the Asian Century, Ázsia századában hogyan helyezkedik el, hogyan tevékenykedik Ausztrália. Ezt a, publikum, ezt a publikációt adta közre nagyon jelentős módon Ausztrália némrégében. Na most azt is tudjuk, hogy nyitás, egy teljes nyitás észrelehető Ausztrália részéről Kína irányába, nem csak kereskedelmi szempontból és gazdasági szempontból, mert hogy ez önmagában is nyilvánvaló, hanem kulturális és politikai nyitásról is beszélhetünk. Kína úgy értelmezi ezt a bizonyos dokumentumot, mint egyfajta valódi nagy nyitás Kína irányába, mégpedig, mégpedig a régi kontinens rovására, legalábbis a kínai sajtó ezt így értelmezi. Márpedig ezen a bizonyos régi kontinensen való helyünk nem igazán brilliáns most, és hát tudom, hogy egy ilyen dokumentumok tehát született, és most, hát, hogyha meg, elmondaná, megvilágítaná. Köszönjük szépen, az utolsó felszólalunk David Martens. Hú, látom, hogy nagyon kevés az idő, úgyhogy rövid leszek. Először is azt gondolom, az, hogy szinte ázsiai országnak tudja magát eladni Új-Zéland, hát ez nagyszerű, miközben Brüsszelhez azért elég messze esik, de hát Ázsiától is. Úgyhogy a marketing az működik az önök részéről. Két rövid kérdésem lenne. Egyrészt, az új-zélandi és EU között megkötött szabadkereskedelmi megállapodást én támogatom, szerintem ez nagyon helyes. És ez nyilván annak köszönhető, önök már most is nagyon nyitott, önök most is nagyon nyitott piacot testesítenek meg, különös tekintettel az agrártermékekre. De a, a védelmi mechanizmusokra átérve, mivel tudnak bennünket oda csábítani az asztalhoz? Nyilván a bizottságnak egyfajta ösztönzőre van szükség, mielőtt megkezdi Új-Zélanddal a tárgyalásokat kényes területekre vonatkozóan. A másik dolog, nagyon kevés az idő, de jó lenne Goffurtól hallani arról, hogy a Genfi négy évvel ezelőtt megkötött megállapodásra vonatkozóan hallottunk mindenféle magyarázatot, hogy mi nem jó irányba ment, és hogy esetleg még lenne 60 másodperc arra, hogy magyarázatot találjon arra, hogy miért nem sikerült lefolytatni a fordulót és lezárni, örülnék. Elnök úr mondja, hogy igen, hát talán esetleg 10 percet túlhúzhatjuk majd ezt a vitát, úgyhogy gyorsan akkor nézzük a válaszokat. Hayes úr. A hölgy, elnézést, nem ismerem a nevüket, úgyhogy így megyek. A, a, a hölgy, aki az első kérdést tette föl. Kína ugyanolyan messze van. 12 órára van, Kína tőlünk 24 óra út lenne Londonig, tehát nem vagyunk közelebb. Hogy hol volt a verseny előnyünk? Nos, hát 4 millió emberről beszélünk Új-Zéland esetében, tehát nem vagyunk igazából egy veszélyforrás és a kínaiak számára a hozzáadott értéket az adta, hogy, hogy egy praktikábilis kereskedelmi megállapodást köthettek egy, egy gyakorlatilag kiszámítható partnerrel, és ezért tudtunk ilyen gyorsan tető alá hozni egy ilyen megállapodást. Az igazi haszon számunkra az utolsó három évben rejlik, mert az exportunk Kína felé 3,4 milliárd dollárral nőtt évente és ez nagyon sok munka erőt is teremtett, úgyhogy ez egy nagyon jó atmoszféra, egy jó légkör. A második és harmadik kérdést esetleg összevonnám. Tulajdonképpen ami a beruházási politikát illeti, nagyon nyitottak vagyunk, bárkit szívesen fogadunk, aki beruházna Új-Zélandban, mert szükébe vagyunk a tőkének. Nyilván a politikusokon kívül esik az, hogy itt a forrásokat mozgósítsuk, ezt a központi bankra bíztuk, ugyanígy az infláció sem tőlünk fut, de nyilván hát az átváltás a bézlemek között az tehetséges. Tehát, hogyha valaki egy vállalkozáson belül 25%-nál magasabb részesedést kíván szerezni, akkor van egy tengeren túli beruházási hivatal, aki megvisel, megvizsgálja ezt, és hogyha nem talál semmiféle érdekütközést, akkor ez engedélyt fog kapni. A kínaiak most jönnek, és mondjuk tehenészeteket akarnak venni, vagy tejüzemeket, akkor ez esetleg problémát okoz. Nyilván, hogyha James Cameron vagy egy kanadai akar ö, szántót venni, vagy egy svájci amerikaiat, akkor ez nem lesz probléma, hogyha ő mondjuk egy borvidéket akar felvásárolni, vagy tőkéket. Lehet, hogy egyfajta ilyen gyűlölettel állunk szemben a kínaiakkal kapcsolatban, de annak idején ugye volt egy törvényünk, amit alkalmaztunk, és volt 16 farm, amelyet eladtunk nyilván megvizsgálva a különböző ajánlatételeket. Tehát, hogyha átérünk arra a kérdésre, hogy milyenek a kereskedelmi kapcsolataink Kínával, akkor azt kell mondanom, hogy a, az egyéni vállalatok szintjéről elmozdultunk, mert ezeket elhappolták akár egy, a nagyobb kínaiak, kínai vállalkozások. Most évente gyakorlatilag a szabadkereskedelmi megállapodáson belül van lehetőségünk manőverezni. Saját választókerületem véleményét mondom még egyszer. Ez az említett megállapodás gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy teljesen tisztán rögzített keretek között lehessen üzletet kötni a kínaiakkal, úgyhogy a saját vállalatainkat is segíti abban, hogy akár olyan területeken is előrelépést eredményezen, ahol nem is számítottunk rá. Ami a külföldi segélyeket illeti, volt egy kérdés erre vonatkozóan. a TPP-vel kapcsolatban kérdezett Paul, és hát amit és az aktára vonatkozó kérdés is volt, tehát az akta és a TPP egy olyan egyezmény volt, főleg, hogyha az eljárásra gondolok, amelyeket amely egyezményeket a külügyminiszter személyzete tárgyal meg, nyilván a kabinetben helyet foglaló miniszterek irányításával, és időről időre a mi bizottságunk, szakbizottságunk megkapja az információkat arról, hogy merre tart az ügy. Tehát van egyfajta screening, de nem lehet mondjuk egy, egy ország nevében egy szakbizottságra bízni egy, egy kereskedelmi megállapodásnak a megtárgyalását. Én azt gondolom, hogy nagyon is összefüggőek ezek a folyamatok, ezeket a tárgyalási folyamatokat felügyeli az én szakbizottságom, az én bizottságom. Legutóbb volt egy megállapodásunk Malajziával, amit aláírtunk, ezáltal százszerzelékos tulajdonrészt szerezhetnek akár a malajziaiak nálunk, mi azonban csak 70 százalékban szerezhetünk tulajdont náluk, van azonban egyfajta reciprocitás. Aztán Ausztrália, Kína és Új-Zéland vonatkozására is volt egy kérdés, hát egyfajta híd szerepet törtünk be, és azt kell megérteni, hogy bár tényleg messze vagyunk, mégis hát össze vagyunk zárva, hogy úgy mondom, egymásra vagyunk utalva. Hogyha bizonyos termékeket már nem vásárolhatnak ezek az országok, bármelyik is legyen az, hiszen óriási piacokról van szó, kölcsönösen kiaknázott piacokról, akkor óriási problémák fognak keletkezni. Legyen szó szénről, vagy teipari termékekről. Tehát ami a fontos számunkra az az, hogy és ön kérdezett itt arról, hogy mit, tud, mit profitál ebből Európa. Nos, hát hogyha mi egy jó ajánlatot adunk, és önökre ez kötelezettségeket ró, akkor tekintettel a nagyon sok közös értékre önök azt, önöktől azt várjuk, hogy támogassanak bennünket, álljanak mögénk. Ennek a parlamentnek a fontosság abban rejlik, hogy egy keretmegállapodás jön létre Új-Zéland és az Európai Unió között, és miután itt vagyunk, vissza fogunk jönni, és hát megmarad a kapcsolatunk, hiszen nagyon sok a kapcsolat közöttünk. Nem biztos, hogy európai időben, hanem a közös időszámításunkban el fogunk jutni egy teljes átfogó kereskedelmi megállapodáshoz. Kilenc országból mi vagyunk az egyik ország vagyunk, akik non-preferenciális ráták mellett kereskednek önökkel. Egy perc maradt. Mint egy egy percen van, tényleg rövid leszek, ami David kérdését illeti. Az politikusok, europolitikusok természetesen kompromisszumra törekednek, és azt szarattuk volna, Machiavellire emlékszünk, ugye emlékezünk, aki a Fejedelem című könyvet írta, egy politikus számára ez fontos, hogyha változásról beszélünk, hogyha valaki a status érdekelt, akkor mindig azért harcol, hogy ez megmaradjon. Akik viszont az új politika előnyeit akarják élvezni, azok emellett teszik le a garást. A VTO-val ez volt a probléma éppen. Tehát olyasmit kellett találni, ami mindenkinek jó, de bizonyos szektoroknak megvannak a saját érdekeik, és ők végigvédték ezeket, éppen ezért más nem lehetett csinálni, csak kompromisszumot kötni, új kapcsolatokat lehet építeni Ázsiával, de ez nem azt jelenti, hogy elhagyjuk a régi kapcsolataink értékeit, a régi barátaink értékeit, hiszen ezeket osztjuk, ezek a közös értékeink. Ez nyilvánvaló. Természetesen az Egyesült Államok és Kína a két nagy hatalom, és ők velük is foglalkozni kell, de azt gondolom, hogy igenis itt van az Európai Unió, és az Európai Uniónak jó, hogy közösen képviseli az érdekeit, így, így tud két szuperhatalommal tárgyalni és szembeszállnia kell. Éppen ezért, ami a, mi nekünk célunk és érdekünk, hogy kereskedjünk önökkel. És Paul, az utolsó kérdés, Murphy, Paul Murphy kérdése. Természetesen valamilyen vita rendezési eljárást ki kell alakítani, hogyha, hogyha valaki, valamelyik országban, amivel kereskedők nincsen jogállamiságot, nagyon nehéz, meg kell védeni a saját beruházókat és befektetőket. Ez egy fontos feladat. És hogyha a TPPA-hoz hasonlóan tárgyalunk valamit ilyen témákhoz, akkor megfelelő jogot kell alkotni ehhez, és figyelembe kell venni a környezetet és a szociális jogokat is Elnézést kérek, hogyha valakinek a kérdésére nem tudok válaszolni, de hát szűkre szabták az időt. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a négy újzilandi vendégnek, eh, eh, Hayes úrnak, Goff úrnak, Hutchinson úrnak és Sila úrnak, eh, és hát természetesen nagykövetnek is, hogy eljött közénk. Nagyon érdekes vita volt, nagyon eszmecsere, és azt hiszem nagyon nyitott is volt. Köszönöm szépen! Right, uh, ladies and gentlemen, can I just... Hölgyeim és uraim, kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyákat. Hogyha nincs önöknél szavazókártya, akkor kérem jelezzék, hogy hogyan szavaznak. Elnézést a néhány perces késésért, de meg is kezdjük az elektronikus szavazás, A 14-es téma a kétoldalú a banán az egy közép ez, EU és az egyrészt Európai Tagállam és másrészt középen közötti társulás stb. Védzárdalék. az Kolumbia és Peru a következő pont. Most pedig a záró szavazásra kerül sor az első olvasatot figyelembe véve a rendelet életbe lépését követően a banán területen az egy az, egy, egy az Európai Unió tagállam és mások középre közötti megállapodás a banán területen. Koreper egy egyeztetett szöveget továbbított október 31-én. Három fenntartást jelentettek be a tanácson, ezeket me megszüntették. A plenáris előtt a szöveget önöknek kiadtak, és bizonyos nyelvi módosításokra sor került a megfelelő helyeken. Köszönöm szépen a raportőrnek, aki nincs jelen. Leitfried úrnak és Bernd Langénak a munkát. Folytatjuk szavazással. There is only one vote, it will egy szavazás van, ez a záró szavazás a kompromisszum a javasolt rendelettel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott? Jó. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. 18 mellette két ellen szavazat, három tartózkodás. Plusz egy, ugye be? Tehát a 18-ból lesz 19. 15-ös napi rendi pont az Európai Unió, valamint a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás foglalt 2006 baránkereskedelmi szervezet mechanizmus végrehajtása. Záró szavazásra került sor. A két oldalú védzáradék életbeléptetéséről szavazunk ezúttal a banán esetében itt az Európai Unió és a Kolumbia és Peru tehát a téma. Hasonló az előhöz, két témáról tárgyaltak pár, a két témáról párhuzamosan tárgyaltak. Jó, elektronikusan szavazok újra, ki támogatja. Először is megnyitom a szavazást, jó. Mellette ellen szavazat. Bocsánat, 19, 20, mellette 2 szavazat, 3 tartózkodással. A 16-os napi rendi pont következik. az uniós KKV kereskedelmi és beruházásának finanszírozása könnyített hitelhez jutása nemzetközi vállás támogatása érdekében Jan Zaradel az előadó. Első szavazás. Jó, mindenki felkészül. A hatos kompromisszumos kitámogatja. Ellenszavazat jó, sikerült. 24-es módosító, Paul Murphy támogatja. Azt hiszem elektronikusan szavazunk erről még. Ki támogatja? Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, átment megszavazt. 44-es módosít, és 25-ös együtt támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 26-os támogatja. Ellenszavazat. Azt hiszem elektronikusan ellenőrizzük inkább. Elektronikus ellenőrzés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mellette vagy ellene szavaz? Jó, nem tudja, ő tartózkodik. Jó, nem ment át, elutasítottuk. Hetes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es, a 7-essel kompatibilis, mellette, ellene, jó, ellenőr, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 28-as, mellette, ellene, elutasítva. Nem, jó, bocsánat, tartózkodva volt, de mindegy. 8-as kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette mellette elektronikusan ellenőrizzük. 33-ast tehát elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos Három részben szavazzunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész false, okafogyottá vált, ugye? Akkor 40-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító okafogyottá vált, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. 54-es mellette ellene. Nem egészen világos. Meg ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. fogyott a következő. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene, bocsánat, ellene, igen, tartózkodás elutasi, elfogadva, elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette. Két részben, két részben szavazunk. 14-es kompromisszus első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. fogyott a következő. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette Elektronikusan ellenőrizzük. 70-es, 70-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos, két részben szavazunk, első rész támogatja, ellenszavazat elfogadva. Második rész ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumosokból a kettes számú mellette ellene tartózkodás elfogadva. Oka fagyott. Ötös kompromisszum és a következő. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene Elfogadva. 11-es módosító, nem 12-es, bocsánat, 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene azt hiszem átment, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást. Úgy elutasították, jó, elnézést, elutasították tehát 19-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőrizni kell, igazából nem. Nem tudom, hogy ki hol szavaz. Tehát a 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás módosításokkal együtt, elektronikusan. Lezárom a szavazást elfogadva 23 mellett két tartózkodás és egy ellen szavazat. Well, now come to... a Jó, akkor átérünk A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról fogunk szavazni. Itt a második olvasatra készült ajánlat tervezet elfogadására van szó. Október 15-e volt a módosítók benyújtásának határideje, de miután nem nagyon volt ilyen, akkor megnyitottam a szavazást, illetve javítja magát az elnök. A szövegről, mint magáról fogunk szavazni, ezt pozitívan jelöltük, plusszal, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a végszavazás lesz elektronikus módon. Megnyitottam. Most lezártam a szavazást. 23 igen, egy nem, két tartózkodással elfogadtuk. Akkor a 18-as napi rendi pont a következő, a belső piacra vonatkozóan a koncesziós szerződések odaítélése volt, ugye a hármas csomagból az egyik, Gianluca Susta volt a jelentéstevő, úgyhogy rá is térünk, akkor magára a szavazásra. Kettes módosítóról szavazunk először mellette, ellene. Szeretném, hogyha egyértelműen mutatnak a kezüket, tehát mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es módosító. Mellette kiszavaz. Ellenvetések. Ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. És lezártam a szavazást. 15 igen, 11 nem. 13. Tehát a következő mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene, Hát azt hiszem elfogadtuk, átment, de inkább ellenőrizzük, ha nem bánják. Megnyitottam a szavazást, és átment. 16-os a következő, ki támogatja? Ellenvetések. Nem látom egyértelműen. A néppárt hogy szavazott? Mellette? Jó. Akkor még egyszer a kezeket hagylásom. Ki támogatja? Ki nem? Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. 15 igen, 11 nem, elfogadtuk. 17-es a következő, amiről szavazunk. És az ötössel összevonva, blogban tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, Elektronikusan ellenőrizzük. Lezártam, és elfogadtuk. 19 a következő, ugye? Igen. Mellette kiszavaz. Ellene. Azt hiszem, hogy ugyanazzal a többséggel átment. 20-as mellette. Ellene azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. 21-es mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, lezártam, és elutasítva. Hatos módosító kitámogatja, ellenvetések Yeah fogadtuk 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as részenként első részről mellette ellene átment. Második rész, ez okafogyottá vált. Egyes módosító és a hetest közösen vesszük. Ki támogatja? Az elnök azt mondja, hogy e, okafogyottá vált, ha nem fogadtuk el, elnézést kér, tehát 23-as módosító második része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább elektronikusan. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. Jó, tehát egyes és hetes módosító az egyes preambulumhoz mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Jó, kilences módosító mellette ellene tartózkodók ez átment. Tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás elektronikus formában. Lezártam a szavazást. Hát nagyszerű, egyhangúan elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Tizenkilences pont az EU és az Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. Az Intel véleményéről szavazunk az AFET-nek, a partnerségi megállapodásról az EU és az Irak között. Sajnos csak véleményt fogalmazott meg a szakbizottság, miközben teljes értékű eh, szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, amely VTO kompatibilis és eh, vitarendezési mechanizmust is magába foglal. Mendez képviselő volt a szakbizottságban a felelős, de már nem tagja a szakbizottságnak, és eh, Maria Bariai Kuset vette át. aki az eredeti jelentéstevőnek az álláspontját fenntartotta, és azt kérte, hogy támogassuk, hagyjuk jóvá. Tehát akkor elektronikus formában szavazunk, megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk 21 igen, 3 nem, és két tartózkodás mellett. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a szavazáson, most pedig akkor áttérünk a meghallgatásra. Okay. Dear colleagues and guests. Kedves kollégák és képviselők, valamint vendégek, az EU és Kína közötti beruházási politika lesz a témája meghallgatásnak, ugyanolyan fontos, mint az EU és e, Új-Zéland közötti kapcsolatainkkal. Hét évvel ezelőtt kötöttük meg ezt a az egyezményt, és a 78-as értékhez képest 428 milliárd euróra nőtt 2011-ben a kereskedelmi forgalom. Kérem szépen, hogy csöndben hagyják el a termet. Értem persze, hogy sokan el akarják hagyni a termet a szavazást követően, de kérem, hogy ezt csendben tegyék. Tehát 4 milliárdról 428 milliárdra nőtt 2011-ig eh, a kereskedelem. Második legnagyobb ellátója vagyunk eh, eh, Kínának, és az usa követően a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és az USA-val hasonló volumenű a kereskedelmünk. 292 milliárd értékben hozunk be termékeket Kínából, miközben az export 133 milliárd euróra rúg. A közvetlen külföldi beruházások közül ötödik helyen áll, az ötben benne vagyunk, és 2008-as válságunk óta tulajdonképpen azért nagyon fejlődött ez a terület, nagy fejlődés figyelhető meg, és a közvetlen beruházások nyilván most már itt a mi hatáskörünkben dőlnek, az EU hatáskörében dőlnek el. Az EU jogalkotása a beruházások tekintetében még azért gyerekcipőben jár, vannak új generációs kereskedelmi megállapodásunk, amelyek a beruházásra is rendelkeznek fejezettel, az EU-Kína csúcs Brüsszelben került megtartásra szeptember 21-én, és ez azt javasolta, hogy kezdjük el az EU-Kína beruházási megállapodást, amilyen hamar csak lehet. Egy ilyen megállapodásnak célja az volna, hogy előmozdítsuk, és egyáltalán lehetővé tegyük a beruházásokat mindkét irányba. Ezáltal a foglalkoztatás és a növekedés is elindulhatna. A tárgyalások ez irányba minden fontos részletre ki kell, hogy terjedjenek, és ennek az eredménye képpen intenzifikálni kellene a technikai előkészületeket, a jövőbeni tárgyalásokat illetően is. Az Inter, tehát a közös bizottság tematikusan járja körül, majd itt a különböző lehetőségeket, akadályokat, nehézségeket és aggályokat, amelyek egy-egy ilyen megállapodással kapcsolatosak, erről fognak szólni a mai vendégeink is. És a, két, a meghallgatás két részben kerül majd megtartásra, illetve hát két körben, ezért a kérdéseket és a hozzászólásokat is így fogjuk majd csatornázni. A kínai népköztársaság képviselőit is meghívtuk természetesen mind előadóként, mind pedig majd hozzászólásokra fogjuk felkérni őket. Elsőként, ha három percben adok szót az EU-Kína delegáció vezetőjének, Evelino úrnak. Hmm. Grazie per questa possibilità. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, amelynek a keretében be tudok számolni a missziónkról. Két nappal ezelőtt tért véget szombaton a Inter parlamentre delegációnk, tehát az Európa-Kína delegációknak a missziója múlt héten zajlott, mégpedig 34. alkalommal, és ez volt az utolsó hivatalos delegációs látogatás Pekingben, még a kínai kongresszus, pártnak a kongresszusa, kommunista párt kongresszusa előtt. Nos, a hozzászólásom inkább politikai tartalmú kellene, hogy legyen, figyelembe véve azt, hogy mit tártunk fel Kínában, megismertük ugyanis a perspektívákat. A 2011-es 134 milliárd eurós összeg, ugye növekedés mutat 2010-hez képest. Azt látjuk, hogy a beruházások, a közvetlen működőtéket beruházások Kínában 17,8 milliárd eurós növekedést mutattak bizonyos területeken, szóval egy, csomó, egy sor számot lehetne még itt idézni, és valamennyi adat ugyan azt mutatja. Úgy gondolom, hogy az a két személy, aki szót kap majd utánam, még részletesebben és pontosabban tud majd mindenről beszélni, mint jó magam. A politikai delegációnk látogatása után a delegáció nevében azt hiszem, hogy megosztatom önökkel az észrevételeinket. Először is pessimizmust észleltünk. Így fogalmaznék, a hivatos látogatások során ezt láttuk, többek között a kínai banknak a igazgató az igazgatójával találkoztunk, és beszéltünk arról, hogy Európában Kína milyen beruházásokat végez e tekintetében. Úgy észleltük, hogy némi pessimizmus itatja át a perspektívákat az euró, illetve az eurozónával kapcsolatosan. Ezen kívül tartózkodást is észleltünk. A kínai beruházók úgy vélik, hogy jobb, hogyha kivárnak még mielőtt újabb beruházásokat végeznének a kontinensünkön. A második következtetésünk pedig az volt, hogy Kína továbbra is egy nagy piaci lehetőséget kínál a főbb városokban, Pekingben, Sánkhájban. Erőteljesen jelen van az elszántság, az Európa iránti vonzalom, akár a beruházások tekintetében, akár a beszerzések vonatkozásában. Ez a fogyasztási vágy most már igazán jelen van Kínában. Mikor kiszálltunk a repülőgépből, azt észleltük, hogy a Pekingben guruló képjárművek luxusautók voltak, mégpedig európai gyártmányúak, a Ferrari, a Mercedes márkát véltük felfedezni, és ez egy olyan tény, amelynek az alapján arra gondolhatunk, hogy a kínaiaknak az életszínvonala napról napra emelkedik a kereslet az ilyenfajta termékek iránt, illetve európai termékek iránt kézzel fogható. Látunk Vuitton üzleteket, és találkoztunk a vezérigazgatóval, aki jelezte, hogy az árbevételük hatalmas mértékű. Ugyanezt észletük német cégeknek a jelenlétével kapcsolatosan is. Tehát Európának a jelenléte a városi Kína számára, a Sánkhái, illetve a Pekingi Kína számára meghatározó fontosságú. Azaz Európa a jólétet képviseli, a nyugati jólétet képviseli a szemükben. Chongqing városát is felkerestük, jártunk Nobel-tartományban, azaz belső régiókat is megismerhettünk, és azt észleltük, hogy egyre több építkezés látható, izgalmas beruházások zajlanak Sancsing városában. 96 óta a kínai kormánynak a figyelmének a központjában van ez a város. Mégpedig azért, mert hogy egészen látványos a demográfiai robbanás, és gyakorlatilag már 40 milliós városról beszélhetünk. A 13 millió fő lakja a központját a városnak. Ez azt jelenti, hogy a beruházások rendkívül jelentősek, és átalakítják a teljes belső városrészt, egy új repülőteret építenek, mégpedig négy kifutópályával, és 100 millió utast tudnak majd évente fogadni ezen a reptéren. A repülő tér mellett pedig már eleve megterveztek egy újabb várost, mégpedig egy lakóvárost, egy rezidenciális városrészt, aztán autógépgyártást is, és hát egyéb más központokat, úgyhogy öt év múlva már gyakorlatilag itt is két és fél millió lakos fog élni. Mindez azt mutatja, hogy hatalmas a beruházási igény Kínában, különösképpen azon tartományokban, amelyek a legdinamikusabb fejlesztésen, fejlődésen mennek keresztül. Láthatjuk azt, hogy a helyi lakosságnak az igényeit így módon kívánják kielégíteni. Megvizsgáltuk azt is, hogy a kínai partnereinknek a szavai hogyan valósulnak meg a valóságban, és azt és a kínai kommunista párt kongresszusa készületei fényében azt gondolom, hogy nekünk európainak, európaiaknak más ágazatokra is figyelmet kell szentelnünk. A novemberi kongresszus lehetővé teszi a kínai lakosság számára, hogy, hogy akár egy más típusú életminőséghez jusson. Beruházásokra számítanak az egészségügy terén, és a következő itt öt év elteltével ingyenes lesz az egészségügyi szolgáltatás, illetve a szociális ellátás is. Most első ízben beszélek hangsúlyosabban az idős személyekről, a fogyatékossággal élő személyekről, és egészen látványos a szociális téren megvalósuló előrelépés. Úgy gondolom, hogy a fórum keretében pedig most lehetőség van arra, hogy egyéb beruházási területek is szóba jöhessenek. Nagyon gyakran kínai partnereink olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek a piacgazdasággal kapcsolatosak, a vámilletékeknek az eltörléséről kérdeztek minket a katonai eszközöknek a kérdésköréről. Szóval egy sor olyan témakör létezik, amelyek, meg, amelyek igénylik a szorosabb vizsgálatot. Elnök? Sí, concludo subito. E quindi... Elnök megszakítja, kicsit fel tudná gyorsítani, kedves uram, a hozzászólását, mert idő hiány vagyunk. Úgy vélem, hogy el kellene mélyíteni ezen témaköröknek a listáját, és jobban le kellene határolni azokat, amelyekkel foglalkozni kívánunk, mert más egy beruházási lehetőségek is vannak Kínában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rivellini. Köszönöm, úr. Most pedig a panel részevőket szeretném bemutatni. Professor Daniel van der Buch, az Antwerpeni Egyetem képviseletében 1998 2006-ig vezetője volt, és 1996 eh, és 2000 között egy másik intézetet vezetett, az európai kínai Központ eh, vezetője 2000 és 2012 között, most pedig elnökli az Európai Kína Központ tanácsadó irodáját. Számos könyvet írt a távolkeleti keleti beruházásokról, távol-keleti gazdaságról. A tevékenysége számos ázsiai és európai céget érint, mindenek előtt Kínával foglalkozik, a belga fan, közigazgatási egységet vezette itt a minisztériumon belül az e- az OECD, az ILO, a Washingtoni Világbank és az Európai Unió és számosan tartoznak az ügyfelei közé a második panel résztvevő professzor dr. Haiyan Zhang, elnézést kérek, ha nevét nem jól mondom, az Antwerpeni Management School professzora, és pillanatnyilag az EU az Euró Kína központ vezetője PHD-t, PhD-t szerzett az Antwerpeni Egyetemen közgazdaságtamból, egyébként számos kínai egyetemnek is oktatója, vendégprofesszora, nemzetközi MBA programokat is vezet, környezetvédelem, biznisz, tehát gazdálkodás területen a nemzetközi gazdálkodási terület elismert szakembere, tanácsadó kínai cégeknél vizsgálja a külföldi közvetlen tőkebefektetéseket és a közös vállalatokat az átalakuló gazdaságokban. A harmadik résztvevője a panelnak, Dirk Monz, az Európai Kereskedelmi Kamara kínai képviseletének vezetője, az, ő a vezetője az Európai Üzleti Közösségnek Kínában. 2009. március 1 -e óta vezeti ezt az intézményt. Mielőtt a kamarához csatlakozott volna, fontos szerepeket játszott be már korábban és a kínai-európai gazdasági kapcsolatokban egy európai vezető, serfőző cég, söripari vállalat vezetője volt Kínában, családjával már élt Afrikában, Latin Amerikában, Európában és Ázsiában is. Most először Van der Bulke kollégának, a professzornak adok szót. Nincs beállítva az én. Hölgyeim és Uraim, Nem tudom, jó, kellemes délután, vagy jó napot kívánjak, vagy jó estét inkább. Remélem, hogy megtalálom a hangomat. A téma, amiről ma beszélünk, nagyon érdekes. Igyekszem 10 perc alatt mint egy 50 diát bemutatni, ami szintén nagyon gyors leszek de ne aggódjanak, meg, megnézhetik később is ezeket, néhány csak illusztrációként szolgál. Mindenek előtt röviden szeretnék kitérni a kínai kifelé irányuló befektetésekre, és a politikai rendszer is beszélni szeretnék, hiszen ez nagyon fontos, hogyha értékelni akarjuk a külföldi kínai beruházásokat. Aztán persze konkrétan szeretném megvizsgálni az európai beruházásokat. Összehasonlítást is végzünk az Egyesült Államokkal, Európa és az Egyesült Államok a fő fejlett országok, amelyek vonzák a kínai beruházásokat. Szeretnék egy ö, teljes képet adni kollégámmal, Zhang Hayannal együtt működve itt Európában különböző perspektívákat tanultunk, számos tanulmányt vizsgáltuk már korábban. A végén pedig szeretnék egy sor témát felvetni, amelyek aggályra vagy megfontolásra adnak okot. Csak 10 percem van. Hogyha nem tudok mindent megvizsgálni, akkor szerintem az elnök félbe fog szakítani, és adott esetben a vita során felvetek egy néhány pontot. Az első dolog, eh, itt a befelé irányuló eh, beruházásokat illeti, de ez nagyon fontos, eh, mert tudjuk, először Kínába mentek a beruházások, aztán az előző évtized közepén kezdtek kifelé beruházni a kínaiak. A Fortune magazin 2009-ben vizsgált persze témát, akkor született egy cikk ezzel kapcsolatban, de el kell, hogy mondjam, hogy ők akkoriban az Egyesült Államokkal foglalkoztak, mi, ez most vonatkozik Európára is. Egyrészt láthatjuk, hogy a globális beruházási kép is változott, másrészt pedig a kínai külföldi beruházások képe is változott. Nagyon különböző vetülete van ezeknek a dolgoknak. A bal és jobb oldalt kell vizsgálni, hogyha össze akarjuk hasonlítani a növekedést. Azt láthatjuk, hogy követ, az utolsó néhány évben, amikor is a válsággal írhatjuk le ezt, amikor a globális beruházás lényegesen csökkent, de a kínai kifelé irányuló beruházás jelentősen bővült, ami egy nagyon érdekes és figyelmre méltó eredmény. Megnézzük a beruházásokat Kínából, amelyek kifelé mennek. Ez egy tényleges növekedés, ha jól látjuk. Folyamatosan láttuk, még 2012-ben is jelentős növekedést figyelhetünk meg, ami tényleg komoly. Azt természetesen azt is jelenti, hogyha jelentős éves mozgás van, és az növekszik, akkor nyilvánvalóan az állomány összességében is növekedett. A 2011-ben már egy jelentős összeget látunk, 2011 milliárd, aztán ez idén még több. Viszont ha megnézzük, az többi fontos beruházott a világon, azért Kína itt még nem olyan nagy, bár időközben már a 2010-es táblázat szerint az ötödik helyet foglalja el, és azóta talán már a második helyen is szerepel. És hát nagyon gyorsan növekszik. Ha megnézzük az összes ágazatot, gyakran úgy gondolják, hogy olajba, bányászatba, kiskereskedelembe fektetnek, de nem igaz nagyon komoly növekedés figyelhető meg más területeken is a gyártásban. Azt láthatjuk, hogy újra orientálják a beruházásaikat a fejlett országokban, és erősítik a gyártó tevékenységet. Itt egyfajta kitekintést látunk, mi fog történni a kínai beruházásokkal, hogyha ugyanígy növekszik tovább. Ez azt jelenteni, hogy 2022-re a legfontosabb külföldi beruházó Kína lesz az egész világon, még az Egyesült Államokat is lehagyják addig. Persze vannak eh, még ennél magasabb számok is, hogyha a prognózisokból indulunk ki. Eh, Európa egyébként a teljes eh, beruházások 6%-át vonza Kínából, úgy nagyjából, de Észak-Amerika még kevesebb, és láthatjuk, Európa az utóbbi években gyorsabban növekedett. Hogyha megnézzük, hogy milyen motivációban indulnak ki a kínaiak a külföldi beruházások során, azt láthatjuk, hogy bizonyos értelemben összehasonlítható ez más beruházókkal a világon, de azért őket nagyon érdekli még a külföldi technológia, a márkák, és minden nemű know-how iránt nagy mértékben érdeklődnek. Ezt szeretnék aztán saját piacaikon is felhasználni. Nem kívánom most a különböző típusokat és következtetéseket levonni. Az mindenképpen megállapítható, hogy hogy komoly hogy Kínában belátják, hogy szükség van a külföldi beruházásokra. Olyan erős helyzetben vannak egyébként a kínai vállalatok, hogy más országhoz képest a hátrányaikat is képesek kompenzálni. Azon vállalatok, amelyek nem rendelkeznek bizonyos képességekkel, azok is kimennek külföldre, mert szükség van technológiára, know-how-ra, és ezt ilyen módon próbálják megszerezni. Ez nagyon tipikus egyébként Kínára nézve. Most nem akarok megint csak a részletekbe menni. 2000 óta, amikor beindultak ezek a külföldi beruházások, nos azóta tényleg nagyon jelentős növekedés figyelhető meg és a CCPIT egyik kutatása arra mutat rá, hogy itt a kormányzati politika is ilyen irányú befolyást gyakorolt le, egy elmenjenek külföldre. Megint csak tipikus és kivételes, hogy úgy mondjam, hogy a kínai miniszterelnök Wen Jiabo 2006-ban nagyon nyíltan beszélt a beruházásokról. Nem hiszem, hogy számos ország lenne, ahol ilyen megalapítást lehetne tenni. Támogatni fogjuk a, a minősített gépeket, hogy menjenek ki a piacokra, szerezzék meg a hálózatokat, és minden országban legyenek jelen. Ez tényleg ez egy Go Global politikát jelent, és ennek meg is feleltek. Most mondta, mit mondhatunk az Európai Unióról? Itt nézzük, meg Pireuszi kikötőkbe irányulnak, aztán ezt megszerezték aztán 15, például 15 szőlészetet vettek kínai cégek, azért ez elég nagy, de aztán itt van a volvo is megvették, a kollégák erről még részletesebben fognak beszélni, aztán mi az, ami legutóbb történt, nagyon gyorsan megyek végezen, nincs időnk, de hétről hétre növekszik ez a lista, hosszabbá válik, mert ki, nagy számú kínai vállalat lép be az európai piacra. Aztán emiatt van némi aggodalom is. Európa mm, gyorsabban növekszik, mint a világ más részei összességében, még ez nem olyan sokkal több, mint máshol. Nézzük meg egy árnyalatot ebből. Időközben az európai, Európában történő kínai beruházások nagyon gyorsan nőnek, de azért nem olyan nagy szám. 0,1%-ról beszélhetünk Természetesen az Európai Unióban történő beruházás befolyásolja azt is, hogy itt egyes EU országok között is vannak beruházások, ezért olyan magas a szám, ezért csak 0,1% de az aggodalomra még nincs feltétlenül ok szerintem. De azt hiszem a növekedés nagyon fontos, azt kell figyelembe venni. Most pedig átugrom a következő részeket, ahol az Egyesült Államokkal hasonlítanánk össze, de itt különböző számaink vannak, ezek rámutatnak arra, hogy az elmúlt két évben a kínaiak többet ruháztak be az EU-ban, mint Észak-Amerikában vagy az Egyesült Államokban. Azt gondolom, hogy ez összefügg azzal a tényel, hogy az Egyesült Államokban bizonyos eseteket leállítottak az amerikaiak, még mielőtt egyáltalán megszületett volna az az amerikai bizottság, amelyik dönt a beruházásokról, már korábban visszatáncolta. Nézzük meg Európa mm, mértékét. első. Nem hiszem, hogy szükség van azt, hogy ezt külön megnézzük. Mindenesetre az összes tanulmány a kínai vállalatokat nézi, méghozzá olyan számokból indul ki, amelyek hozzáférhetőek itt a fúziók során, vagy felvásárlások során. Az Antwerpeni Management School egy másfajta szemszögből vizsgálta ezt, mint egy 18 eh, millió vállalat van Európában, ez az Abadeuszból, Mi mindegy 4676 kínai vállalatot azonosítottunk a 28 eh, tagállamban, és 4525 kínai vállalat eh, keres közvetlen beruházást Európában. Ezek meglehetősen kis cégek időnként. Az összes a tanulmányban ezt nem is említik meg. 16%-ot vállalati fióknak, telephelynek nevezünk. Ezek viszonylag kicsik. Az Európai Unió definíciója szerint mindenek előtt a szolgáltatások területén működnek, és azt kell, ez egy másik kép egyébként, egy másik tanulmányból származik ez a kép. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy három fő ország van, ahol vonzák a kínai beruházásokat, a nagyobbak, tehát Egyesült Királyság, Németország és Franciaország természetesen. Amit én mutatni akartam, mit csinálnak a kínai cégek, Európában, főleg Közép-Kelet-Európában vannak, de ezek a kisebbek, ez egy újfajta megközelítés szerintem. A legfontosabb eh, helyszínek, ahol vannak, itt láthatjuk a listát, eh, Moszkva, Budapest, Bukarest, Hamburg, London, Düsseldorf a sorrend, tehát azt láthatjuk, hogy Kína, vagy eh, Kína nagyon jelen, nagy számban van jelen Németországban. A kérdés az, mennyiben különbözik a kínai beruházás a más beruházásoktól. Azt hiszem, hogy van különbség. Be kell látnunk, hogy van egy erős tervezési eleme a kínai gazdaságnak, ez ugyan csökkent, de azért még jelen van és erőteljesebb, mint máshol. Fók, egy néhány ágazatra fókuszálnak, már növek, az SOE-k szerepe egyébként már növekszik, és ez egy, egy nagy szokatlan önképpen, és nagyon jelentős ö, kormányzati támogatást biztosítanak a külföldi beruházásokra. Tehát van egy ilyen ö, ösztönzés, hogy menjenek külföldre. És van egyfajta egyensúlytalanság egyébként a között, a megközelítés között, amelyet az EU-ban és Kínában használnak, és vannak, akik azt mondják, hogy több viszonosságot kéne itt alkalmazni, Kanada legalábbis pozit, erőteljesben felveti az egyensúly kérdését, a balansz elnök úr. Vannak további érveim is, de természetesen talán a vita ezek felmerülnek. So thank you very much. I gave you... Köszönjük szépen, professzor úr. Hát hagytam volna egy kis időt, mert nagyon-nagyon lenyűgöző volt, amit mondott. Köszönöm szépen nyilván Európa számára óriási lehetőségek nyílnak itt a beruházások kapcsán. Következő vendégünk, felszólalunk, Dirk Mörns lesz, illetve nem, javítja magát az elnök, Hein Zhang professzor lesz, Good evening, Mr. Chairman. Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uram, tisztelt elnök úr. Én egyfajta kiegészítést szeretnék eh, adni ahhoz, amit elhangzott éppen az előbb. Eh, bizonyos esetek alapján fogok haladni a prezentációmban, és tulajdonképpen négy részre tagoltam a beszámolomot. Egyrészt a legfontosabb vonásait a kínai beruházóknak, mennyiben különböznek -e az európaiaktól, lesznek esettanulmányok, a kihívások és a lehetőségeket, és körüljárjuk a vállalkozásokra tekintettel, és aztán a politikai implikációkról is fogok beszélni a kínai beruházásokról Európában. Nos, a kérdés tehát, hogy mennyiben különböznek a kínai beruházók az elődjeiktől. Nos, igazából nem is ez a kérdés, hiszen nem egyfajta új jelenségről van szó, hiszen a 1960-as években is voltak már az úgynevezett amerikai beruházók, aztán ugye a kínai üzleti invázió az USA-ban és az Európában is ismert önök előtt de azért valamennyire más időket élünk, már csak azért is, mert a feltörekvő gazdaságokból származó beruházók azért másfajta beruházásokat eszközölnek, és gyakorlatilag kimazsolázzák a legfontosabb forrásokat. És tulajdonképpen egyfajta visszafordított Marco Polo effektusról is beszélünk, hiszen Marco Polo eljött Kínába, megtanult bizonyos technológiákat, és azokat visszavitte Európába, most meg fordítva van. Aztán egy másik különbség talán azért, mert a, az úgynevezett kommunista rezsim, a szocialista, piacgaz, szocialista tevgazdasági rendszer azért nagyon más, mint a nyugati berendezkedésű piacgazdaság, egy, tulajdonképpen a vállalatoknak az egész sémája másként működik, és azért a kapitalizmus is államilag irányított. A második, van egyfajta biztonsági rivalizálás, ugye a technológia transferről szólhatnék, nagyon sokan eh, az európaiak nem ismerik azokat a vállalatok, amelyek eh, vihetnék ezt a technológia transfert, és hát, a, hogy mi motiválja a beruházásokat, ez sem teljesen ismert. Kérdés persze az, hogy akkor tényleg vannak-e különbségek. Általában a médiákból és a az újságokból származnak ezek a megállapítások, de ahogyan már hallottuk az előttem szóló professzortól, nem homogén csoportot képeznek a kínai beruházók. Közel 5000 vállalatot néztünk meg, ezekből 95 százaléka amely beruház Európába gyakorlatilag nem nagy vállalat, hanem kis, pici, családi vállalkozás. Ugyanakkor a magánvállalkozások, amelyek fontos szerepet játszanak, nincs piacokat keresnek maguknak a globális piacon. Ezek azért jönnek Európába, hogy egyfajta márkát vegyenek át, és az értékláncot magasabb értékű tevékenységek felé mozdítsák el. Nagyon sokszor az olvasható a médiumokban, hogy csak az erőforrásokat, a technológiákat és a márkákat keresik a kínaiakat, Ugyanakkor nagyon sok vállalat azért jön, hogy nagyobb piacot teremtsen magának, és olyan szándékuk is van, nagyon sok esetben ezeknek a vállalkozásoknak, hogy beruházzanak természetesen. Maguk a tevékenységek is különbözőek. Általában alacsony technológia, technológia igényű gyártásról beszélhetünk, és talán kevésbé tudásintenzív szolgáltatásokról, amikor a tevékenységeket veszük a bolcső alá. Hogyha azt akarjuk most megvizsgálni, hogy különböznek-e a kínai beruházók más országokból származó beruházóktól, ha például az Európába történő beruházások különbözik más országokból való beruházásoktól, és ezt összehasonlítjuk mondjuk Afrika illetve Latin Amerika irányába történő beruházásokkal, akkor ez nem annyira olyan tevékenységekre korlátozódik, ahol erőforrásokat keresnének, vagy ki akarnák aktázni, aknázni a különböző vagyoneszközöket. Az USA-val összehasonlítva sokkal inkább az asset seekingről van szó, tehát technológia, különböző márkák és a közművek ide sorolhatók, amelyekről már szólt az előttem előadó professzor. És talán egyszerűbb a helyzet Európában, mert az CFIUS szervezet az nem Európában működik, hanem az USA-ban. Az USA-ban nemzetbiztonsági okokból állították fel. Talán kevesebb is a politikai konfliktusa Európának, tehát nincs annyira átpolitizálva a külföldi beruházás miközben az USA-ban ez egy nagyon fontos elemét képzi ennek a területnek. Igyekszem egy pár ügyre kitérni most, illusztrálásként. Az első az úgynevezett EU fúziós szabályozás, van egy fontos projekt, ami arra irányult, hogy megvizsgálja, hogy van-e konzultáció, és mi az egésznek az EU dimenziója. Az az ügy, ami alapján elindultunk, és amelyel megpróbáltuk megérteni a, a kínai vállalkozásoknak a tevékenységét. Nos, ez úgy működött, hogy öt céget néztünk meg, öt vállalkozást, amelyek a Fortune magazin top 500-ában szerepelnek. Ezek lehetnek vegyes vállalkozások Európával például. És a legfontosabb kihívások az volt, hogy hogy állami tulajdonban lévő vállalkozásról van-e szó, avagy sem. vagy pedig olyan vállalkozásról, amely állami felügyelet alá tartozik. Ezek a szaszak alá tartozó vállalkozások. Tulajdonképpen, hogyha ezeket a kínai vállalkozásokat megvizsgáljuk, akkor ezek egy China részvénytársaságá foghatóak össze, akár aztán a politikai irányítást tekintve, hogyha a helyi vállalkozásokról van szó, akkor ezeknek a versenyhelyzetét, a méltányos versenybe hozását is fontos tényezőként értékeltük. Az öt eset, amelyet vizsgáltunk, lezárásra kerültek, és azt alapítottuk meg, hogy, hogy van átjárás az egyes kategóriák között. Nem fogok itt most a részletekbe menni, de volt egy esetünk a, egy lengyel ügy kapcsán, ahol nagyobb voltak az elvárások, és a, garantálják a megfelelő feltételek mellett a projektnek a lezárását, de sajnos ez nem így történt. Aztán valamikor megpróbálják újra tárgyalni a közbeszerzésen megszerzett projektet, de, de ezt sem sikerült tető alá hozni. Nagyon röviden a harmadik esetről, ez a Volvo-val kapcsolatos. A GV egy magáncég, amely sokkal kisebb, de és egy nagyon újnak mondható cég, de ez két év után tulajdonképpen párhuzamosan működik a Volvo és a Geely. Egyébként az amerikai eljárástól különbözött ez a merger, ez a fúzió. A kínai társaságok nagyon gyengék azért nemzetközi mandátumokat tekintve, talán nem lehet azért azt mondani, hogy itt fajta <laughs> időzített bombával van dolgunk, de nyilván komolyan kell venni azért a, a kínai társaságokat Nagyon sok a kihívás, nagyon nagy a technológiai szakadék, más a menedzsment stílus, aztán kulturális sokokkal is számolni kell, az egész működés is kihívást jelenthet. Kína Prátóban lenne még az utolsó ügy, amiről beszámolnék. Egy textil központról van szó, amikor a Prátalról beszélünk, egyfajta harmadik Olaszországról is szólhatunk. Az elején nagyon kevés volt a munkaerő, de a kezdeti nehézségek után nagyon sok feldolgozó cég és textilipari cég költözött ide, akik nagyon-nagyon rugalmasak, alacsony versenyképes árakat kínálnak, és ez egy nagy mozgatórugót jelent az egész textil szektor számára. Úgyhogy innen most már elmozdulás történt a divat szakma felé, Nagyon sokan, akik itt dolgoznak, a városon kívül élnek, úgyhogy nagyjából ennyi a történet, és inkább azzal zárnám, hogy melyek a legfontosabb feladatok, nyilván az ipari restruktúrálás, és egy asszimilációs folyamat, amelyet el kell döntenünk, hogy ezt választjuk-e, vagy pedig a diszkriminációt. Köszönjük szépen Zeng professzor úrnak, és nagyon érdekes volt. Nyilván ez is oka annak, hogy mindannyian érdeklődünk Kína iránt. Nem tudom, hogy kire gondolt pontosan, amikor az adókra utalt. Egy taxivállalatot vettek át, és egy taxivállalat vagy taxigyárat, ez volt a kérdés. Mm. Most pedig a következő előadás Dirk Mons előadásában. Kérem, hogy tartsa be a 10 percet, azt gondolom, hogy képes leszek rá, mondja az előadó, négy fő ponton van. Miután megnéztük a kínai beruházásokat Európában, most én kapok lehetőséget arra, hogy az európai beruházásokról beszéljek, vagy befektetésekről Kínában. Először is nagyon fontos kijelentés. Kína jelentősége egyáltalán nem csökken. 1700 tagvállalatunk van, és ebből 600 válaszolt, és meglehetősen világosan megmutatkozott, hogy egyre inkább fontossá válik az európai vállalatok számára Kína Miért? Teljesen világos, hatalmas piacról beszélünk, nagyon gyorsan növekszik, és egyre fontosabb, egyre nagyobb arányban az á, származik az európai cégek bevétele Kínából globálisan és ez világosá teszi, hogy miért növekszik a jelentőségük. Ezért aztán az európai cégek szeretnének ott beruházni. 63%-uk azt mondta, hogy azt tervezi, hogy beruházott. Itt nagyon különböző területen ruháznak be, nem feltétlenül zöldmezős, vagy abszolút beruházás, hanem beruháznak máshova is, képzésbe, stb 72%-uk egyébként, 71%-uk azt mondta, hogy Kína az első három célország közé tartozik, tehát elmondhatjuk stratégiai szempontból nagyon fontos Kína, másrészt a kínai cégek, vagy a kínai, Kínában hajlandók lennének, sőt szeretnének beruházni az európai cégek, aztán itt a szabályozási akadályokat, gátakat is figyelembe kell venni. Megkérdezzük a cégeket, hogy a kormányzati politikát hogyan látják, hogyan befolyásolja az a napi munkát. 43, 42%-uk azt mondta, hogy ez nem lett egyszerűbb az utóbbi 10 évben tehát 42% azt mondta, hogy diszkriminatívabb az európaiak számára a környezet nem csak európaiakról van szó, hanem külföldiekről persze, és azért ez meglehetősen magas százalék arányt jelent. És ez oda vezet, hogy bizonyos lehetőségeket nem sikerül kimerülteni. 48 százaluk azt mondta egyébként, hogy a árbevételüket a szabályozás akadályozta, vagy érintette ha megnézzük a többi régiót, hogy elmennek-e Kínál máshova, azt mondta 22% hogy igen, nyilvánvaló, hogy növekednek a bérek Kínában, ez az egyik ok, ez egy gazdasági dolog, aztán a szabályozási környezet is, amiről már beszéltünk, más régiókkal összehasonlítva. Aztán arról nem is ez, hogy más piacok is viszonylag vonzak lehetnek. Fontos Kína természetesen, de más piacok szintén fontosak és a cégek igyekeznek egy egyensúlyi helyzetet kialakítani a kockázatok és lehetőségek területén. Tehát a növekedés erős volt Kínában, sikeresnek bizonyult ez a modell, de hát nincs, nincs az állami cégek, vagy a magáncégek, vagy külföldi cégek különböző elbírálás alá esnek, tehát az állami cégek gyakorlatig eh, adminisztratív monopóliumokat eh, élveznek, eh, szabályozási előnyöket élveznek, és hozzáférnek az olcsó finanszírozáshoz, még a magáncégek, a kínai magáncégekről beszélnek, komolyabb nehézségekkel szembesülnek, hasonló nehézségeik vannak, mint a külföldi cégeknek. A külföldi vállalatok, beruházó vagy befektető vállalatok találkoznak bizonyos nehézségekkel, tehát közös vállalatokat kell létrehozni, licensz problémák jelentkeznek, aztán azt is látni kell, hogy kizárják őket abból, hogy beleszóljanak a normázásba, a sztenderek, a szabványok kialakításába, és ez azt jelenti, hogy nem tarifális gátakat tudnak kialakítani. Aztán a legutóbbi dokumentumunkban nem csak a piac hozzáférési akadályokat állapítottuk meg, hanem öt kezelést, magatartást, amely a Kína esetében elősegíti az egyenlőtlenséget. És meg kell említeni itt például a közbeszerzést. A közbeszerzés egy óriási lehetőség az európai cégek számára, de nagyon nehéz ez. Ez a terület nem nagyon lehet bejutni komoly különbségek vannak, ahogyan a cégeket kezeli a törvény, de aztán, ha a részleteket megnézzük, a finanszírozáshoz, a támogatásokhoz való hozzáférés is különbségeket mutat külföldi és saját a kínai, kínai cégek esetében, az innováció és a transfer. Tehát, ha megnézzük nagyon konkrétan a piaci hozzáférést Kínában, azt gondoljuk, hogy öt olyan terület van, ahol lehetőséget látunk a javulásra, ahol potenciál van. Vannak még teljesen levédett ágazatok, de a Kína csatlakozott 5 évvel ezelőtt a WTO-hoz, és némi változás megfigyelhető, és most vannak olyanok, akik a védett szektorokhoz tartoznak, és már globálisan üzemelnek, tehát elhagyják Kínát is, kilépnek Kína határain aztán már említettem a közös vállalatokra vonatkozó előírásokat. Itt gyakorlatilag egy technológiai transfert akarnak elérni. Ha az ember be akar lépni a kínai piacra, akkor joint venture-t, közös vállalatot kell létrehozni, és ez csak akkor érdekes, hogyha a saját technológiáikat oda viszik a licenc követelmények, ez is eh, adott esetben tönképpen könnyítést jelentene, de nagyon különbözően vizsgálják azt, hogyha licenzt jelent be egy kínai cég vagy egy külföldi cég aztán a nemzetbiztonsági követelmények, eh, ez nem egészen világos, mit követelnek, aztán köz indirekt eh, akadályok. Most nagyon gyors leszek ezt követően a kétoldalú beruházásoknál, ha megnézzük, körül Kínából 3,5 százalék, ami Európa megy Európából 2 százalék, de növekedésről beszélhetünk. Van der Buk professzor beszélt már erről egyébként. Az Európai Unió kamarája Kínában jelen van és dolgozik, és nagyobb a verseny, és a saját cégek hatékonyságára is nyomás gyakorol. Jó dolog ez szerintünk, hogyha ez így működik. Feltétlenül szükség van arra Kínában, hogy gondoljanak arra, hogy Európából egyre több, Európába egyre több beruházás érkezik, és miközben európai cégek nem tudnak Kínába menni. Tehát a kínaiak jöhetnek Európába, és amit itt csinálhatnak ők, azt az európaiak nem tehetik meg. Ott ez egy egyensúlytalanság van, és ezzel foglalkozni kell. Itt Európa érdeke ez, de Kína érdeke is, mert hogyha ez nagy különbség, akkor ez számukra is problémát jelent, és potenciálisan gyakorlatilag kevesebb beruházás lesz a végeredmény hogyha ilyen különböző elbánásokat láthatunk. na Aztán mit jelent ez a szerződés szempontjából? Azt gondolom, hogy a szerződésnek, a potenciális szerződésnek meg kell nézni a realitásokat a beruházások területen, nem csak a létrehozás, a beruházás utáni ö, területet kell szabályozni, hanem már a beruházás előtti elbánást is meg kell nézni. Amiről beszélek eh, egész idő alatt, eh, amit itt megfigyelhetünk, és amit érdemes lenne megvizsgálni az akadályokkal, ezekről már beszélni. A 30, eh, 45 esetet vizsgáltunk meg, és 45 ajánlást tettünk a piaci hozzáférés területén, aztán egy külföldi beruházási katalógus is létezik, azt gondoljuk ez egy olyan eszköz, ami anakronisztikus önmagában. Persze szükség volt erre valamikor régen, a kínai fejlődés korai szakaszában azt gondolom, hogy ma már nem igazán segít nekik sem. És szerintem felkészültek arra, hogy megnyissák az ágazataikat a verseny előtt aztán vannak administratív monopóliumok is. Azt gondolom, hogy abszolút itt az ideje, hogy ezt megnyis, ezeket megnyisse, ezeket az ágazatokat, ahol ilyenek vannak. Ez a kínai kormány feladata. Aztán hogyan védjük a beruházásokat. Most nem akarok a részletekbe menni, ennek van a klasszikus eszközei. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amikor a kínai beruházásokról beszélt, a piaci hozzáférés témája. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos ügy, hogy ezt felvessük. Érdekes ilyen érintettekről beszélni. Azt hiszem nagyon fontos, hogy, hogy a szereplőkkel aktívabb kapcsolatba kerüljünk. Most pedig kérdések és válaszok ideje következik a kínai ügy előadója. Köszönöm szépen én is ezt az érdekes bevezetőt a helyzetbe. Meglehetősen bonyolult mm, itt ebben a helyzetben elkezdeni a vitát, nem könnyű a pontot megtalálni. Láthatjuk, hogy az egyik központi kérdés az, hogy hogyan bánnak az európai beruházókkal Kínában, illetve fordítva a kínaiakkal hogyan bánnak Európában. Ez egy fontos felvetés. Megnéztem egy néhány dokumentumot a mai meghallgatás előtt, és Henry Kissinger írt egy könyvet, talán olvasták is, és megmondom, miért olyan fontos, ez leírja a helyzetet, amikor 1973-ban elment Kínába, hogyan kezdjünk tárgyalni a kínaiakkal, hogyan tudunk egy közös megértést kialakítani a probléma megoldásokban. Természetesen 1973-ban nem ugyanolyan volt a helyzet, mint gyakorlatilag teljesen más volt a gazdasági és politikai helyzet. Hogy tudunk közös nevezőre jutni, itt nem csak a kompromisszum, nem előre kell a kompromisszumot csak kialakítani, hanem az egyenlő elbánást kell biztosítani. Tehát a partnerek egyenlő elbánása az alapvető kiindulási pont, hogy megértsük, mi a fő ok, hogy együtt vizsgáljunk egy bizonyos témát. Európa számára a kihívás éppen most az, hogy eldöntsük, mit akarunk valójában a kínai piacon, milyen érdekeink vannak, és hogy megértsük, hogy a kínaiaknak mi az érdekük, miért jönnek Európába, vagy miért jönnének Európába. És éppen ezért érdekes meghallgatni az ő céljaikat. Az Európai Unió megvan a maga szerepe, és nagyon hálás vagyok van den Bulke eh, professzor előadásáért, eh, amikor emlékeztet bennünket arra adott esetben Oroszország vagy más kelet-európai országok részét képezik Európának, eh, és a kínaiak oda is beruháznak bizony, és ez egy probléma, ezzel szeretnék foglalkozni. Úgy vélem, hogy a mai meghallgatásnak hozzá kéne járulni az, hogy kölcsönösen megértjük egymást hogyha egy tényleges közeledést akarunk elérni a beruházási politikában két partnerünk között, akkor világos, átlátható, megbízható jogot kell kialakítanunk, ami lehetőséget ad a beruházók számára, hogy éljenek a lehetőségekkel. Mm, ugyanazt a problémát kell megoldani. Nekünk is, meg a kínaiaknak is, már ma délelőtt mondtam, amikor a szakbizottság monitoring csoportjáról beszéltem. A cél az, hogy meg kell értenünk 1,4 milliárd ember, ha úgy fogyaszt, mint mi az Európai Unióban, akkor ez bizonyos következtetésekre kell, hogy vezessen bennünket a lényeg számukra, hogy egy nyitott nyersanyag stratégiájuk kell, hogy legyen Afrika felé, stb. És, de nekünk is vannak érdekeink, nekünk is a termékek forrásait meg kell találnunk. És hogyha két, mindkét gazdasági szereplő hozzá tud valamihez partnerként járulni, akkor azt meg kell ragadni. Azt hiszem, hogy meg kell érteni, milyen kritériumok vannak Kínában és Európában a beruházási politikával szemben. Azt gondolom, ez egy fontos kérdés. FTI eh, tanácsadó cégtől kaptam eh, eredményeket, egy vizsgálatot, körkérdést eh, vizsgál, végeztek az Európai Unióban és egy szé- gondok egész problémáját találták meg, itt kulturális különbségek vannak, Kína egy autoriter állam, cenzurával, stb., csak idézem, ignoráns politika, például a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban a kínai beruházók csak rövid távú profit iránt érdeklődnek, nem a hosszú távú növekedés miatt a transzparencia hiánya a kínai beruházók esetében, a finanszírozásnál is, és igazából nem lehet látni, hogy milyen tényleges céljai vannak a kínai kommunista pártnak. Tehát van egyfajta félelem az európai gazdaságban Kínával szemben, és ez egy komoly kihívás. Világossá kell tenni, nem értek ezzel együtt, amit az imént felsoroltam, tudnélik másfajta megközelítést kell alkalmaznunk. De ez nem azt jelenti, hogy elhallgatnánk a nehézségeket, amiről szóltak a bevezetőbeni. vegyük a Putzmeister példáját. Elmúlt héten láttam egy dokumentumfilmet ezzel kapcsolatban Németországban. Ott a, egy német céget megvett a kínai cég, tehát a tulajdonosváltás volt 100 i kínai, és örülök annak, hogy ez a gyár folytathatja a munkát, és az ott dolgozók is örülnek annak, nem kellett bezárni, és a szakszervezetek is keményen dolgoznak, és kiharcolják a mm, munkahelyi előírások betartását, és a Koszkóról is beszéltünk Görögországban, ahol megszerezték a kínaiak a tulajdonosi jogokat, viszont ott a görög foglalkoztatottak munkakörülményeivel kapcsolatban nehézségek merülhetnek fel. Vagy példa, például Görögországba hoznak más országokból alkalmazottakat, hogy a munkaerő szintjén legyen erősebb verseny. Itt tehát a kérdés az, hogy a beruházási politikát valahogy összhangba hozzuk, összekötjük-e egyéb kritériumokkal. Környezetvédelmi, munka, biztonsági, munkasztenderd előírásokkal, ezeknek egyenlő szintet kell biztosítani vice versa a két terület viszonyában. Köszönöm szépen. Brisanez. Képviselő. Volontiers. Igen, igen, örömmel, örömmel kommentálnám mindezt. Kettő kör merül fel a beruházásokkal kapcsolatosan, de kollégám az imént ezeket tulajdonképpen tárgyalta is. Az első dolog mindenképpen azért az, hogy a transzparenciát, hogyan biztosítják. Jól lehet, nem túlságosan jelentősek a kínai beruházások Európában, mégis nagyon emelkednek. De a kérdés ezekkel kapcsolatosan, hogy honnét jönnek a források és stratégiai beruházásokról van ez szó, arra szolgálnak, hogyha ezek tényleg stratégiák, hogy hosszú távú beruházások legyenek, vagy csak arra vonatkoznak, hogy megvásárolják a szabadalmakat, és aztán hagyják csődbe menni a cégeket. Aztán hogyan érintik ezek a beruházások a különböző közlekedési móduszokat, így például a tengeri közlekedés. Tehát a transzparenciára szükség van, úgy, ahogy az meg is valósul az Egyesült Államokban, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió esetében is, nem csak a kínai beruházások tekintetében, hanem más vonatkozásban is. Amikor másfél évvel ezelőtt kérdést intéztem az európai kínai beruházásokra vonatkozóan, akkor az Európai Bizottságtól nem kaptam konkrét válaszokat, nem kaptam adatokat, hogy milyen ágazatokban történnek ezek a beruházások, már pedig ez így nem kívánatos, mert a gyanút ébreszti, a gyanút táblája szükségtelenül bennünk. A második kérdésem. A az európai, illetve a külföldi beruházásokra vonatkozik, amelyek Kínában valósulnak meg. Ezekkel kapcsolatosan, az összes joint venture-rel kapcsolatosan felmerül az, hogy a technológiai átruházás hogyan történik, szinte kötelező technológiai átruházást végezni a kínai partnerségben. Szinte automatikusan történik ez, mind akkor, amikor vállalataink társulnak kínai vállalatokkal. Na most ez a technológiai transfer, transfer kérdéskör, ez azt hiszem, hogy hogy interpelál minket, illetve valamennyi uniós országot. A harmadik dolog pedig a reciprocitás, a viszon, viszonosságnak a kérdésköre. Elképzelhetjük Ez számos területen, például a közberuházások területén, ha mennyire valódi beruházásról van szó. Tehát egy dolog, hogy itt megvalósulnak beruházások, de ugyanezt történik-e Kínában is a mi ö, hozzájárulásunkkal. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. Nagyon izgalmas, ugye, igazán. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon időszerű ez a rendezvény, mert az EU-Kína delegáció ellátogatott Kínába, ahol találkoztunk a kereskedelmi kamara vezetőjével, és nagyon átfogó eszmecserét folytathattunk, amely kicsit azért más, főleg légkörét tekintve, mint a mai vitánk itt a parlamentben. Egy megjegyzésem lenne. Ha az EU-Kína viszonyról beszélünk, akkor az, az állami állásfoglalások mindig nagyon jók, stratégiai, kereskedelmi partnerség és így tovább. Tehát a szavakban nagyon klassz minden, de tetteinkben azért még ezt nem látjuk, hiszen 5, 6, 7, nem több, mint 8 fontos bilaterális kötelezettségvállást látunk, illetve kisebb, kevésbé jelentős kötelezettségvállalásról tudunk, egy nagy csomagon belül, amely azért elég absztrakt képet fest. Nem Kínát kell egyébként ezért felelősségre vonni, hanem az EU-t. Nyilván ki Pekingben és itt Európában is nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Kínával való viszonyunkban a hiányosság arra vezethető vissza, hogy egyfajta stratégiát kell felépítenünk, hogy hogyan dolgozunk együtt bilaterális kontextusban Kínával? Milyen eszközökkel? És azért a legnagyobb országról van szó. A másik dolog, ha szimmetrikus és hasonló bánásmódról beszélünk, ugye a befektetőkre tekintettel. Egy kollégánk a néppártból ugyanezt a kérdést tette fel egy másik fórumon. Miért nem tudjuk szimmetrikus módon értékelni mindkét oldalt? Nos, a kínai fél azt kérte, hogy valóban ugyanolyan bánásmódot kérnek? Hiszen ne felejtsük el, hogy az EU vállalkozásoknak a felét a kínaiak látják el bizonyos nyersanyagokkal, miközben a teljes EU piacnak csak egy pici részére van ráhatásuk. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egyszerűen az európai stratégiának a hiánya mutatkozik ebben meg, és persze intellektuálisan kihívás jelent mindez, de a gyakorlati probléma igazából az, hogy Európaként, tehát egységesen kell Kínában tárgyalni, nem pedig külön Franciaországnak, Németországnak vagy más országnak. Ha így teszünk, akkor gyakorlatilag a versenyünket el fogjuk veszíteni Kínával szemben, de hát nyilván egy, egy, egyfajta stratégiára szükségünk van, és hogyha meg tudunk állapodni, akkor azt gondolom, hogy Hát így nyerhetünk, de hogyha 27-en külön úton járunk, hát akkor ez nem fog menni. Köszönöm szépen a panel résztvevőket, kérem, hogy röviden válaszoljanak, nagyon röviden. A lehető legrövidebben, hogy ugye arra reagáljanak, amit hallott. Tényleg röviden tudok reagálni, de Szádné képviselő asszony felvetéséről, hogy gyakor, az, hogy gyakorolni tudunk valamit, hogy gyakorolható valami, az nagyon fontos. A végén, az előadásom végén szerepelt, hogy az EU-nak és Kínának is többet kellene tenni annak érdekében, hogy jobb adatok álljanak rendelkezésre a beruházásokról és nem pontosan és jól tudjuk, hogy a kínai beruházási politika hogyan működik, amit a saját belső piacára alakított ki. Ez is egy fontos eredmény lenne, és azt gondolom, hogy ez nehéz téma lesz megszerezni a számokat, és bízom abban, hogy az európai politikusok kezelni tudják ezt. Köszönöm. Nagyon röviden az utolsó pontra térnék ki, a stratégiai partnerség Európa és Kína között a korábbi tanulmányunkban láttuk, hogy a tagállamok meglehetősen különbözőek, hogyha a beruházási nyilvántartásokról beszélünk, tehát az OECD-n belül is vannak, akik nagyon nyitottak, már akkor még mielőtt létrejönne a beruházás, az idevágó szabályozást. Más országok aztán sokkal szigorúbbak, tehát az egész dolgot, ha összevetjük és általában vesszük, Európának szüksége van egy közös beruházásokkal kapcsolatos politikára és a, meg, az idevágó megállapodások szabályozására. Köszönöm szépen. Amit a két kollégám mondott, azt szeretném kiegészíteni. A technológiai transfer esetében szerintem itt arról van szó, hogy a piaci hozzáférésnek egy ára, és ez az egyik ára, hogy ez, transz, ez a transfer megtörténik, és itt egyenlőtlen, nem kiegyensúlyozott a hozzáférés, és megint csak Kína érdeke az, hogy megtörténjen egy lazítás, mert amíg ilyen van, akkor amíg ez az abszolút védelem érvényesül, a koncernek a legújabb technológiát nem adják át, pedig ő nekik az kéne, és ezzel Kína sem gazdagodik igazából. Mindenek előtt erős technológiai európai cégek hozzájárulhatnának ahhoz, hogy számíthatnak a jó védelemre, a technológiáik jó védelmére, akkor ez hasznosabb lenne. Ami a viszonosságot illeti, azt gondolom, hogy Európa nyilvánvalóan nyitottabb, mint Kína. A mufkom kollégák esetében persze látom, hogy hogyan gondolkodnak ezzel kapcsolatban, és igazából nem derült még ki eddig sok minden, de Európának nyitottnak kell maradnia, hogyha a viszonosságról beszélünk, szerintem konstruktív viszonosságra van szükség, és több erőfeszítésre van szükség, hogy meggyőzzük Kínát, hogy nézzék meg a saját helyzetüket. Ha itt nem változtatnak, akkor ez a politikai ellenállás még erősödik, és és gyakorlatilag az ő ne hozzáférésük is nehezebb lesz az európai piachoz. Tehát a kínaiakat meg kell győzni arról, hogy legyenek pozitívabbak, konstruktívabbak ezen a területen, hogy ez a különbség szűnjön meg. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak három kiváló, elnök, három kiváló vendégünknek. Tényleg sok minden újat adott nekünk ez a vita, megvilágosodtunk, hogy úgy mondjam, és az Európai Parlament nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy elmondták a véleményüket. Eh, itt van az előadónk is, az állandó előadónk is, és ő is azt mondja. Tehát nagyon sok mindennel egyetértek, amit önök elmondtak. Tehát nagy lehetőségek vannak, és nagy kockázatok egymás mellett. Egy az üzletben kockázatot is el kell tudni viselni, ha a lehetőségekkel élni akar az ember. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztak a vitához. Most pedig Szeretnék beszélni Venken Sean úrról, aki a bizottságot képviseli. Bizottság emberei is jelen vannak, tehát kínai részről és a bizottság részéről, hogyha van rövid hozzászólásuk, majd a vita végén parancsoljanak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide, mert attól tartok, hogy voltak itt megjegyzések. Olyan sok mindent hallottam, hogy egyetértek a legtöbb megállapítással, amiről a delegátusok beszéltek, az európai beruházások erős érdeklődést mutatnak Európa iránt és a kínaiak. Ez azt jelenti, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy kölcsönös bizalmat kell teremtenünk a beruházási klímában. Ez nagyon fontos Kína és az EU számára, hiszen Európa is sokat ruház be Kínába. A második pont, amiről beszélni szeretnék, a kínai beruházások itt Európában Gian professzor úr már elmondta, hogy mi a helyzet a Volvo Nál röviden bemutatta, hogy van egy ilyen eset is. Azt hiszem, hogy az egyik előny a kínai beruházák, beruházók számára, hogy ilyen nagy cégekről beszélünk, hogy ez egyfajta frissítést jelent a globális piacon. Ők megtanulják a folyamatokat, látják, hogy mi történik, hogy ilyen nagy konzentben, és hát el kell fogadni a helyi kultúrát, a helyi szabályozást. Amikor legutóbb Volvo-nál jártam, Gentben, ez a legnagyobb külföldi összeszerelő üzemük, és egy megjegyzés nagyon fontos, hogy a Volvo Volvo, a Gili az Gili. Azt gondolom, ez nagyon fontos megjegyzés. Az elmúlt két évben a Volvo gyár erősödött és növekedett. Az egyik oka annak ennek, hogy előlépéseket tettek, és ez a beruházás egy széles körű piacot teremtett a Volvo számára, tehát a lokális, a helyi cégek számára. A harmadik pont, amiről beszélni akartam, megint csak a helyi tartalmat illetően számos témát felvetettek itt már, beszéltek a technológiai transferről és egyebekről. Amennyire én ezt meg tudom ítélni, a Kína elfogadja az APEC standardeket, és hogyha megnézzük a tett és már meglévő nemzetközi beruházási szerződéseket, vagy a szabadkereskedelmi szerződéseket, és itt nincsen helyi tartalom egyáltalán. A technológiai transfernél Kínának a technológiai transfer Kína számára rendkívül fontos, ez egy kormányzati követelés, elvárás. És amiről itt beszélünk, az egy nagyon érdekes dolog. Tényleg, mint már ön is elmondta, itt a, az üzleti viselkedésről is beszélünk, üzleti hozzáállásról az európai partnerek közös vegyes vállalatokat hoznak létre. Hogyha van pénz, akkor erre van lehetőség. Ez egy természetes dolog, hogy igyekeznek élni a, az ezáltal keletkező előnyökkel. Mindkét partnernek megvan a maga elvárása a vegyes vállalattal szemben. A technológiai transfer kérdésében tehát nem tudok egyetérteni önökkel. És még egy francia hölgy Tudom, hogy van egy ilyen egyensúlytalansági jelentés. Régóta tudok erről. De nagyon érdekes lenne megnézni, hogy honnan jön a pénz a kínai beruházásokra. Lehet, hogy nem voltunk tisztában azzal, hogy, vagy nőnök nincsenek tisztában azzal, hogy a pénzügyminiszter Kínában egyetértett abban az Európai Bizottsággal, hogy mindkét fél elfogadja a könyvelési eredményeket a másik országból. Azt gondolom, helyén való elmondani, hogyha EU, Kínáról vagy Egyesült Államokról beszélünk, a, ez a pénz nem illegális pénz, amiről is szó van. Ez egy könyv, meg kell nézni a számvétel, a könyvel, és meg tudja mondani, honnan jön ez a pénz. És úgy gondolom, hogy az EU-val itt konszenzus sikerült elérni. Szerintem a jövőben ezek a kérdések nem mm, megfelelőek a probléma megoldásához. Köszönöm szépen. Azt gondolom, Deopold Rubinak ki van itt? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az három előadást. Ez nagyon érdekes volt minden esetben. Talán tudjuk, elnök úr, hogyha megnézzük a fejleményeket, amit ön is említett a bevezetőjében, az egymást következő EU-kínai csúcsok eredményeit tekintve az Európai Bizottság egy hatásvizsgálatot készített. Ez a hatásvizsgálat számos ö, ö, érintettel való konzultációt követett, és el kell, hogy mondjam, azok az eredmények, amelyeket ö, sikerült elérni, számos olyan pontot érintettek, amelyet a panel résztvevők felvetettek természetesen. Az EU beruházások fontos célja Kína, azt gondolom, stratégiailag talán nem a számokat kell vennünk, hanem a stratégiai jelentőséget, és általánosan elterjedt a nézet az európai üzleti életben, hogy a kínai beruházás Európában szintén fontos az európai versenyképességhez. De ennek ellenére el kell, hogy mondjam, a helyzet bonyolult, aszimetrikus a helyzet, hiszen Európa nagyon nyitott, a, kül, nyitott a külföldi beruházásokkal szemben vonatkozik a kínaikra is. A kínai piac túlságosan zárt európai beruházásokhoz számos akadály van, amely megakadályozza vagy bonyolultá teszi a beruházásokat. Például a licensz vagy a vegyes vállalatok esetében diszkriminatív eljárást is látunk vagyis ezek olyan fontos témák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Fontos, hogy ezeket megoldjuk, és adott esetben a jövőbeli tárgyalásaink során ezt fel fogjuk vetni, mi készülünk ezekre a tárgyalásokra. Ami a tárgyalásokat illeti, tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, és kíváncsian várom a panel résztvevők második sorát hogy ők hogyan látják a helyzetet. Az a tény, hogy az FDI része az új szerződésnek, ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy megvizsgáljuk a kínai lehetőségeket, és megvizsgáljuk a kétoldalú kapcsolatokat is. Ami a közbeszerzést illeti, ez egy nagyon fontos téma természetesen ez egy olyan téma, amelyet egy külön másképp látunk a beruházások kérdéséhez viszonyítva, ami pedig a stratégiai felvizsgálatokat illeti. Ez nyilvánvalóan olyas valami, ami pillanatnyilag fontos, amit, és amit nemzeti szinten a tagállamok végeznek el. Számos tagállam készít ilyen review-t, ilyen felvizsgálatot, a kérdés persze most európai szinten az, hogy mi történjen, ez egy nyitott, nem eldöntött kérdés még. Mi elgondolkodunk valami hasonlón, hogy itt is lehetne csinálni, de vannak a, az előreláthatósággal, az arányossággal, a transzparenciával kapcsolatban bizonyos kérdések, és a transzparencia, az átláthatóság kérdése az az, hogy tudjuk, hogy ki ruház be például, nyilvánvalóan egy olyan téma, amelyet alaposan meg kell néznünk. Meggyőződésem, hogy eh, itt a bizottságnak még további vizsgálatokra van szüksége. Köszönöm szépen, folytatjuk a munkát. Köszönöm az első forduló panel résztvevőinek az eddigi munkát. Két szakértőnk van, akik az előnyöket vizsgálják, adott esetben a hátrányokat, előnyöket, akadályokat, és ebből a szempontból mit jelentene egy kétoldalú beruházási megállapodás? Az első Sogart Paulsen, a Dán Kutatási Tanács eh, egyik vezetője, emellett oktat az Oxfordi Egyetemen, és a beruházásokkal foglalkozik a tudományos karrierje során. Számos eh, konkrét példát vizsgált eh, a gyakorlatban, a kétoldalú megoldásokat, és a boundary rationality témáját és a modern beruházási megállapodások vagy szerződések, beruházásvédelmi szerződések témáját is vizsgálta, a politikai kockázatokkal szembeni biztosítás és tudományos témája közé tartozik. BIT témában támogatja az Európai Bizottságot tanácsaival, és számos tagállamnak is tanácsot ad. Nem. A második szakértőnk professzor Van Husen az Xi'an Egyetemről Kínából. Ő is a nemzet, egyébként az Oxfordi Box University-n is oktat, és Cambridge-ben is. Cambridge-ben védte meg a PhD dolgozatát. Nem csak akadémiai szintű tudományos szakember, hanem a gyakorlatban is dolgozik a választott bírósági tagként működik Kínában, számos területen. Sen professzor úr számos publikációt jelentetett meg külföldi beruházásokkal kapcsolatban, vizsgálta az EU beruházások jogi vetületeit Kínában. Egyébként Sanor nemzetközi akadémiák tagja is az összehasonlíthat jog Hágai Akadémiájának tagja, egyébként pedig a Kín, kínai gazdasági jogi társaság egyik vezetője. Cambridge-ben is kívánok dolgozik, inkább Cambridge érdekel. Most pedig megadom a szót Poison doktor úrnak először. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott már a korábban, én is részt vettem egy tanulmány elkészítésében, amely az EU-kínai szerződés hatásait vizsgálná. Ma inkább magán szereplőként vagyok jelen, tehát nem az említett bizottság tagjaként. Mielőtt megkezdjük a munkát, emlékeztetni szeretnék itt arra, hogy ami nagyon fontos dolog valamennyi kormány számára, hogy megfelelő ítélkezést hozzanak létre a beruházás esetében. Itt alapvető kérdések merülnek fel, közjogi kérdések például, mi legitim, mi jogos környezetvédelmi jog esetében, vagy a közegészségügy, az adózás témája, folytathatnánk még az egyes jogi területeket, és igazából a választott bíráskodás esetében nincsen fejlebbvételi lehetőség. Bizonyos értelemben ez a legmegbízhatóbb jogi eszköz a globalizáció vonatkozásában gazdasági szempontból. Felvetődik tehát egy konkrét kérdés az az, hogy mit Mire számíthatunk egy beruházási szerződés esetében, hogyha Kína és Európa megköt egy ilyet? Ennek nagyon érezhető hatása lenne természetesen a két tömb közötti beruházások mozgásánál. Az kérdés az, hogy milyen okok lehetnek, miért kötnek meg kormányok ilyen beruházásvédelmi beruhá, szerződéseket. Ez a politikusok számára nagyon érdekes miért jó ez a politikusoknak, miért jó ez a bürokratáknak, de azért az egyik legfontosabb felvetés, hogyha akár a legfontosabb is lehet, hogy évtizedekre meghatározzuk, hogy ez komoly befolyással lesz a külföldi beruházak esetében arra, hogy tényleg vigyenek pénzt külföldre. Itt igenis ennek komoly hatása lesz. Ez azt jelenti, hogy ez a tény, hogy egy EU-kínai ilyen me- szerződés megszületik, egy koherencia kérdést vet fel, és ezt biztosítja, és ez önmagában is alátámasztja azt, hogy ilyen tárgyalásokat folytatni kell. Ez egy hatékony, de az sem hatékony vér feltétlenül, hogy ez beruházóknak hozzáférést biztosít a választott bíráskodáshoz. Ez nem lehet politikai cél önmagában. Végül pedig feltételezhető, hogy ez a nemzeti szinten sem növeli a jólétet. Tehát eh, azt gondolom, hogy itt ez félrevezető lehet, hogy az Európai Unióban és Kínában is eh, fontos egy ilyen szerződés megkötése. A kérdés tehát az, hogy a szerződés ténylegesen befolyásolja a tranzakciós költségeket egy külföldi beruházás esetében. Hogyha ez megtörténik, akkor ez egy fontos érv lehet, amellett, hogy folytassuk a tárgyalásokat, de hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon fontos további érvekre is szükség van, hogy egy hosszú ö, tárgyalási folyamatot kezdjünk el, amely egy nagyon fontos nemzetközi jogi kötelezettséget ír majd elő a két fél számára. Mit tudunk arról, milyen hatással vannak ezek a beruházási szerződések, be, nagyon kevés statisztikai adat áll rendelkezésre ezen a területen, nem tudunk a részletekbe belemenni. Hát, hogyha nincs elég déta a tőkemozgások esetében, nem elegendő. Azt gondolom, hogy érdekesebb meghallgatni, hogy maguk a beruházók mit mondanak egy sor kutatást készítettünk az elmúlt években, éppen Kínával kapcsolatban is, de ez nem feltétlenül jelent sokat, mert korlátozott ö, ö, üzenetük van hogyha megnézzük a legfontosabb kérdéseket, beruházó sosem mondja, hogy nem szereti az ilyen szerződéseket. Ők mindig a védelem egy újabb szintjét jobban szeretnék. A legfontosabb dolog a politika csinálók számára itt a teremben is, hogy nem úgy kell feltenni, hogy szeretik a beruházók az ilyen jellegű szerződéseket, vagy nem. Hogyan tud ez, milyen befolyással lesz ez konkrétan? 2000-ben az európai bizottság egy kutatást készített arra, abban az összefüggésben, hogy milyen jelentősége van egy ilyen szerződésnek a kérdése az volt, hogy tudják-e, hogy van-e ilyen, általában azt mondták, hogy nem. 50 százalékuk egyáltalán nem tudta, hogy mit jelent egy ilyen beruházási szerződés, és csak 10 százalékuk azt mondta, hogy a munkájában ez segít neki. Ez egyébként összefüggött konkrét beruházási döntésekkel és jogvitákkal. De azt el kell, hogy mondjam, hogy szkeptikusnak kell lenni, a, hogyha a külföldi beruházók felvetik, nem eléggé képviselik ezt a lehetőséget. 2000 óta aztán növekedett az ismertsége az ilyen szerződéseknek, és még fontosabb talán az európai bilaterális szerződések nem tartalmazták a, az piachoz való hozzáférést, míg az kínai szerződés egy sor liberalizációs elemet tartalmaz. Tehát a, a, amit akarunk, az egy kutatás, amit nemrég készítettek a kormányokat kérdezzük meg, akik aláírtak már egy ilyet, és ez, amely tartalmaz liberál, liberalizációs elemeket is, és igazából a kérdés az, hogy hogyan születtek meg a beruházási döntések. Nos, egy ilyen kutatás van is, egy néhány évvel ezelőtt egy amerikai kolléga 75 nagy amerikai cégnél kérdezett rá, hogy mennyire fontos egy ilyen szerződés. Egy külföldi befektetés előtt. Meglepő volt az eredmény bizonyos esetekben. Ismerték a szerződéseket időnként, de nem eléggé a beruházási döntés megdöntésekor nem igen foglalkoztak egy-egy ilyen szerződéssel, és igazából nem játszott szerepet egy ilyen szerződés, ugye nagy nemzetközi amerikai cégek hol ruháznak be. Van ilyen, de ez nagyon ritkán fordul elő. Ez nagyon fontos. Egy dolgot, egy dologból kell kiindulnunk. Az EU-kínai szerződés természetesen befolyással lehet a piaci hozzáféréshez, de azért nem lényeges befolyással lesz. És egy ilyen forgatókönyv valószínűleg nem vezet nagyon komoly befolyáshoz vagy hatáshoz, amit keletkezik. Egyik oldal esetében sem. Nos, milyen közvetett módon tudják befolyásolni a beruházási tevékenységet az ilyen szerződések? Van egy dolog, amit gyakran mondanak, hogyha egy beruházó hozzáférést kap eh, ahhoz, hogy olcsóbb döntéseket hozzon, akkor a szerződés a tranzakciós költségeket befolyásolja de ez természetesen fontos is lehetne. Számosan azt mondják, hogy eh, ahogyan befolyással vannak az ilyen szerződések arra, hogy eh, igazából a költségeket befolyásolják, de a gyakorlatban ez nem így játszódik le. Egy nagy kutatásban, amit én végeztem egy néhány évvel ezelőtt, a kockázatbiztosító cégek eh, esetében az ügynökségek azt, nem, azt mondták, nem igen veszik figyelembe ezeket. Tehát volt egy német biztosítási program, de ez külön erre született, az inkább egy kivételt jelent. Itt is azt kéne megnézni, hogy a legfontosabb piaci szereplők mit mondanak ezzel kapcsolatban. A brit ügynökség azt mondja, ez természetesen bizalmat jelenten, de igazából nem befolyásolja ezt a holland ügynökség szintén ezt mondta, természetesen egyszerűsíthetjük az elemzést, de döntő jelentőség ennek nincs, ezt folytathatnánk még. Egyébként hasonló feedback érkezett a Világbanktól is. Lejár az időm. És meg kell nézni, nagyon ritkán fordul elő hogy figyelembe veszik, hogy van ilyen szerződés, amikor a szerződéseket megkötik és a feltételeket szabályozzák. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy egy EU kínai beruházási szerződés egy adott jogi struktúra alatt képzelhető el, de nagyon ritkán fordul majd elő, hogy ténylegesen befolyásolja a beruházás tömegét, illetve hogy hova megy a beruházás az itt a teremben jelenlévőknek is azért fontos, hogy végig gondolják. Nagyon komoly politikai okai kell, hogy legyen annak, hogy a kínai és a, az EU-s bürokráciák elkezdjenek egy hosszú és drága tárgyalási folyamatot. A kérdés az, hogy a finanszírozás, a figyelem, a politikai tőke, amelyet igényel egy ilyen folyamat, nem használható-e fel más fontos területeken, politikai, gazdasági kapcsolatokat másképp nem lehetne jobban fejleszteni. Tehát ezek a tárgyalások tényleg elvezetnek-e azon legnagyobb reformhoz, amivel számolunk ezen a területen. És hogyha elvezetnek ide, akkor is lehetnek politikai kockázatai egy ilyen dolognak, de a gazdasági szempontból még inkább megkérdőjelezhető. Köszönöm szépen, doktor úr. Tehát a BIT az Európai Unióval kapcsolatban számos ilyen kutatást végeznek. Gyakran az emberek azt se tudják ki az angol miniszterelnök, vagy a brit miniszterelnök, és akkor ilyen kérdésekkel felvetni. Köszönöm szépen. A következő szakértőm pedig Ventyős San úr, Sajnos el kell mennem, és Helmut átveszi az elnöklést. Um, good, good evening, um, ladies. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó szakbizottságnak, hogy meghívnak erre a vitára, amely megvizsgálja az EU-kínai gazdasági kapcsolatokat, és hát konkrétan a bilaterális, a kétoldalú beruházási szerződésről szeretnénk beszélni, és külön hízelgő számomra, hogy eljöhettem ide, hisz eh, néhány évvel ezelőtt mm, mm, publikáltam a világkereskedelmi labban, a World Trade Journalban a kínai-EU kapcsolatokról, és már akkor javaslatot tettem arra, hogy szülessen egy ilyen szerződés a két fél között, és most egy néhány évvel később nagy élvezet számomra, hogy komoly érdemi vita folyik erről a témáról. Láthatom, hogy a panel résztvevők között az egyetlen jogász én vagyok, és éppen ezért csak a jogi aspektusokat szeretném megvizsgálni ebből a szempontból, és kísérletet fogok tenni három aspektusról. Mi a jelenlegi jogi keret egy ilyen viszonyrendszerben, amelyet vizsgálunk, és a következő pont, milyen fontos jogi kérdések merülhetnek fel, hogyha ezt az említett szerződést megkötik. Most pedig vegyük az első kérdést, mi a jelenlegi jogi keret az EU-kínai beruházási kapcsolatokban. Azt mondhatjuk, hogy ez egy töredezett jogi keret, egy patchwork-szerű jogi keret számos országot érint. Általában kétoldalú beruházásvédelmi szerződések vannak vannak nemzetközi jogi vetületei ennek, és hazai jogi. Itt vannak például a, a nemzetközi jogban a, az általános előírások, aztán a Kína-EU tagállamok közé megállapodások, aztán itt vannak további felvetések. Az INCID, az MIGA Convention és a VTO a nemzetközi területen az, az EXIT a tagállamok között köttetett meg, és Itt a cél persze az lenne minden esetben, hogy a külföldi beruházásokat megvédjék, és számos ilyen megállapodásban részletkéréseket is szabályoznak. Számos esetben a helyi tartalommal bírnak ezek egy sor olyan intézkedést tartalmaznak, amely ezeket a helyi tartalmakat szabályozzák. Na most azt is el kell ismerni, hogy itten a nemzeti jog és az európai jog is szóba jön. Az uniós jog, a tagállami jognak a hatása a beruházásokra is megnyilvánul, és Kína e tekintetben is nagyon fontos szerepet tölthet be. Tehát ez a, az a jogi keret, amelybe illeszkedik a tevékenységünk. Tehát nem csak kétoldalú kapcsolatokról van szó, ami a beruházási kapcsolatokat illeti Kína és az Unió között, ezek rendkívül jelentősek, és amennyiben gond is adódik ezekkel kapcsolatosan, akkor az azt mutatja, hogy a megállapodások nem teljes körűek, mint csak 26 kétoldalú beruházási megállapodást írt a Kína a tagállamokkal, és ebből 23-at hajtanak valóban végre, de vannak olyan országok, amelyeket nem fed le ezen egyezményeknek a köre. És hát következetlenek is ezek a megállapodások, hogyha végig pásztázzuk őket. Példával is tudok szolgálni a nemzetközi vita rendezéshez való hozzáférés, ugye, amely különböző szintű védettséget biztosít. Nos, azt lészedjük, hogy a legtöbb kétoldalú megállapítás tekintetében a hozzáférés a nemzetközi bíráskodáshoz csak nagyon ritkán jött szóba. A kompenzációs összeg pedig, a kártérítési összeg pedig csak a nemzetközi döntő bíróságoknak a fellépése révén fogalmazódhat meg. Aztán vannak egyéb országok, amelyeknek a tekintetében az illetékes vagy az érintett intézményeknek a kölcsönös beegyezésével, hozzájárulásával történhet meg. Tehát a 26 érintett országnak a védettségi szinte nagyon eltérő, és diszkriminációt is észrehetünk a Kínában, akár a külföldi beruházásokat nézzük, akár pedig a kínai beruházásokat az uniós országokban. A legtöbb megállapodásnak olyan rendelkezései vannak, amelyek segítségére lehetnek méltányosabb feltételekhez való hozzáféréshez. a joggyakorlat mit mutat ugyanakkor, illetve az ilyen döntő bírósági ö, ki, ö, határozatoknak a kimétele. Az, hogy bizonytalanság övezi ezeket a határozatokat, azaz a vita rendezéseknél időnként a megállapodásokat figyelembe veszik, másoknál pedig nem is. Vannak olyan megállapodások továbbá, amelyek nagyon röviden fogalmaznak, miközben rengeteg és hatalmas lefedettséget biztosítanak. Mások viszont pont ellentétesen lépnek fel. Tehát nagyon kevés a védettsége a beruházásoknak ezen keretek között. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a partnerségi megállapodásoknak pozitív hatása is lehet, de ez nem önmagától értendő ez nem ábúvodatik meg, és a jogi keret azt mondanám, hogy nem is teljes körű, és nem is következetes. Ami pedig a nemzetközi vetületet illeti, a nemzetközi szerződések, tehát nem teljes körűek, nem következetesek, hogyha egymás viszonyában nézzük, és vagy túl általánosak, vagy pedig túlságosan részletesek. Ott vannak az általános megállapodások és a multilaterális megállapodások, ezek is nagyon sok esetben túlságosan részletekbe bocsátkozóak. ez lett volna egy nagy első fejezete az észrevételeinknek. A következő kérdés az, hogy miért van szükség arra, hogy az EU-Kína viszonylatában két megállapodási egyezményekkel dolgozzunk. Az egyik szempont az az, hogy ezáltal biztosítani tudjuk a nagyobb fokú védettséget. Ezáltal költségeket takaríthatunk meg, és több országot, több régiót tudunk lefedni. Például Írországot is le tudnánk fedni. És azon országok esetében, ahol a beruházási megállapodások nem hatályosultak, a védettség mégis biztosított lehetne, hogyha egy ilyen EU-Kína megállapodás jönne létre. A piaci hozzáférés is nagyobb fokú lenne, amennyiben több potenciális BIT-t tudnánk felállítani. Mindez figyelembe véve a kínai fellépését és Kína komolyságát a nemzetközi porondon, megerősítetni a jogviszonylatokat. Úgy vélem, hogy Kína megerősítette a nemzetközi megállapodások megkötésével a beruházások védelmét. a BIT Kína esetében tehát megkönnyíteni a jogi reformokat a jogi jogalkotási reformokat. Például a VTO esetében úgy gondoltuk, hogy a VTO megalapodás előidézi majd a kínai beruházásoknak a fokozását, a megerősödését, és fordítottva is ez így lehet az uniós viszonylatban. Az unió pedig a különböző hatásköreit jobban gyakorolhatná a beruházások körében, és ezáltal ez segítené a tagállami jogalkotást. Mindez megkönnyítené továbbá a multilaterális beruházásokat védő megállapodást is, amennyiben pozitív lenne a kimenetele a bilaterális kapcsolatoknak, akkor a megállapodásnak hatása lenne a jövőbeni tárgyalásokra is a multilaterális beruházási megállapodásokra fejtene tehát ez ki pozitív, pozitív hatást. A fejlődő és a fejlett országok közötti különbségek idézik elő, hogy egyre nehezebb a multilaterális megállapodásokat megkötni. De így módon, egy ilyenfajta megállapodásán ezt is át tudnánk hidalni milyen vele járói vannak egy ilyen megállapításnál. Nos, a liberalizáció, a védelem, a vitarendezés és a fenntartható fejlődés, ezek azok a szempontok, amelyek szóba jönnek egy ilyen megállapodásnál. De a beruházások védelme valószínűleg a legnagyobb potenciális kecsegtető eb bozzanát ebben. Kína soha nem állapodott meg abban, hogy akár még Kanada esetében is, amely tekintetében a, a BIT 30 tételt tartalmaz, mégis Kína nem vállalt kötelezettséget a letelepedésre, és a legtöbb megállapodás esetében is ez történik az uniós jogi kapcsolatokban. Nemrégiben az Európai Unió a liberalizációt serkentette, a beruházások, befektetéseknek a liberalizációt, és nagyon sok megnyilvánulást olvastam a szakértők részéről e témában, úgy vélem, hogy itt egy olyan tételről van szó, amely elősegíthetné, elősegíthetni a piacokhoz való hozzáférést, és ez nyilván valóan egy kulcs mozzanat, amelyet figyelembe kell vennünk. De mindez persze bizonyára nagyon nehéz folyamatot jelent, nehéz vitákat, a BIT, illetve a beruházásoknak a liberalizációja, ez egy nagyon kemény dió. A kérdés az, hogy szükség van-e egy pozitív vagy akár negatív listára. Amennyiben pozitív listában gondolkodunk, igen, de azt hiszem, hogy akkor itt ab, abba is hagyom. Most jelezték, hogy kifutottam az időmből. Köszönöm szépen. So you would take a lot of time because China has never done the... Jó. Sosem jártam még el ugyanígy, tehát ez egy új tapasztalat <laughs> számomra is, de ki kell választani, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek gyengék, amelyek versenyképesek lehetnek, és amelyek támogatásra érdemesek a világban. Úgyhogy ez egy elég nehéz terep természetesen. A másik, ami a védelmezést illeti, a beruházás védelmet illeti, Hát itt előre kell lépnünk természetesen. A harmadik pontként említett vitarendezés, megint csak egy olyan terület, ahol az EU újoncnak számít, főleg tekintettel arra, hogy ki legyen a felelős az ügye kivizsgálásáért, és ez nyilván pénzügyi teherrel is jár, tehát vannak következményei, ezekre gondoltam. És hogy röviden összefoglaljam, az Európai Unió és Kína természetesen egymás számára is nagyon fontos beruházási partner, és az EU-Kína BIT tulajdonképpen meg fogja erősíteni ezt a partnerséget, és a benne levő partneri potenciált is ki fogja tudni aknázni. Nagyon sok jogi kérdés van, amely felvetődik a BIT tárgyalásokkal kapcsolatban, de a legnagyobb kihívás az bizonyára a piacra jutás, illetve hát a beruházások liberalizálása. Köszönjük szépen Gwen professzornak. Maradt ugye öt percünk, úgyhogy talán a bizottságot kérdezném, hogy ezzel a két következtetéssel mit tud kezdeni, hiszen, ha jól értettem, akkor önök a kínai véleményt azért egy bizonyos módon interpretálták. Úgyhogy szeretem volna most lehetőséget biztosítani önöknek itt a maradó, fennmaradó 5 percben, hogy erre reagáljanak, mert megérné meghallgatni az álláspontjukat. Köszönöm szépen. Következő a helyzet. Mielőtt a Lisszaboni szerződés életbe lépett, ugye megosztottuk a felelősséget az Európai Unió, megtárgyalta a piacra jutási követel, kötelezettségvállalkozásokat, a WTO égisze alatt gyakorlatilag a szabadkereskedelmi megállapodásokat, de a beruházás védelemre nem terjed ki a hatásköre. És ez a beruházás védelem az, amelyet kitárgyaltak az egyes tagállamok maguk bilaterálisan ugye Írország kivételével mindenkit lefed egy, egy ilyen bilaterális egyezmény. Mindazonáltal egy beruházási egyezmény, amelynek ilyen részes fele van, mint egy ilyen stratégiai partnerünk Kína, ez fontos lenne, Írország kivételével, ugye amely semmilyen bitet nem tárgyalt ki, az összes többi tagállam úgy gondolja, hogy hasznosak ezek a bilaterális beruházási szerződések. Most ugye két választásunk van. Az egyik, minden marad a régiben. Minden tagállam, amely védelmet kívánt, megkapta az oltalmat, de vannak meg különbségek. Vagy pedig kihasználjuk azt az előnyt, hogy fel tudunk lépni Európai Unióként. A következtetés, amit az Unió levont, a különböző Kínával folytatott csúcsokon az, hogy a az illetékességét, hatáskörét használja fel egy beruházási egyezmény megkötésére Kínával, nem csak felhasználva a különálló biteket. Nem lehet azonban tényleg csak összevonni ezt, mert számos ö, olyan pont van, amit meg kell ö, vitatnunk, hiszen vannak hiányok, hiányosságok, ezekről volt szó ma délután, például a piacra jutás, az európai a piacra jutása Kínában. Úgyhogy ha egy beruházási egyezményt kívánunk kitárgyalni a kínaiakkal, akkor mindenképpen a piacra jutásra koncentrálnunk kell. Hogyha ezeket az elemeket is bevonjuk a tárgyalás agendájába, akkor ez csökkentené a költségeket a szereplők számára, és a gazdaságok jobban is tudnának integrálódni mindkét oldalon. Ezt próbáljuk most előkészíteni, nagyon sok tartalmi kérdés van még, amelyet részleteiben tisztáznunk kell, de van pozitív üzenetünk a kínai vezetés részéről, ez a csúcson hangzott el, szóban azt jelezte felénk a kínai fél, hogy minden kérdést, amelyre még aggályra ad okot, az körül kell járni. És természetesen kell tudni tárgyalni a piacra jutásról is. Ezen felül jobb lenne még tisztában látni a kínai vezetés részéről arra vonatkozóan, hogy valóban részt kíván-e venni, tehát van-e hajlandóság arra, hogy a piacra jutásról tárgyaljon velünk. Hogyha ezek az üzenetek megvannak, akkor természetesen mi is fogunk tudni ajánlásokat tenni egy-egy ilyen tárgyalási forduló megrendezésére. Hatástanulmányunk van, amelyet a bizottság elfogad, amikor az irányelvek tető alá, tetőhozása alá kerülnek, akkor mindig készítünk ugye hatás tanulmányt, és most azt nézzük meg, hogy az európai munkahelyteremtés és növekedés szempontjából mekkora előnyt jelentene egy-egy ilyen bilaterális beruházási egyezmény Kínával. Mivel kevés az időnk, ezért itt most abba hagynám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az én szempontom szerint azt a kérdést veti ez föl, hogy a hatástanulvány hogy lesz majd a parlament számára hozzáférhető, de miután webstreaming üzemmódban tulajdonképpen a polgárok számára is hozzáférhető, az ülés, ők is érdeklődnének a dokumentum iránt. A másik dolog, a beruházások sok esetben a gazdasági fejlődést vissza is vethetik bizonyos területeken, mert a versenyképességét egyes iparágaknak visszaveti, csökkenti. Ez egy német tapasztalat is. Úgyhogy újra kell gondolnunk azt, hogy milyen irányba és milyen kritériumok mentén tudunk a beruházási politikáinkban, amelyeket jelenleg folytatunk, megbízni. Tehát, hogyha mm, esetleg meg is szavatoljuk, vagy szavatolunk is bizalmat egy-egy ilyen bitnek, akkor ezeket a kérdéseket nem szabad szem elől tévesztenünk, ezekben meg kell állapodnunk. Úgyhogy talán nagyon röviden tudna még válaszolni erre az időszakot érintő kérdésre. Köszönöm. Igen, dolgozunk az ajánlásra vonatkozóan, ami a tárgyalások kérdését illeti, és erre vonatkozó irányelvet fektetne le. Igyekszünk a szándékokat mindig két oldalon meghallgatni, megismerni, és amikor a bizottság az ajánlást majd elfogadja, arra vonatkozóan, hogy egyáltalán tárgyalásokat kezdjünk, meg lesz a hatástanulmány, és természetesen a, amikor meg lesz a hatástanulmány, akkor ezt rendelkezésre is fog bocsátatni. Mi, hát nem tudok igazából most még határidők erről beszámolni, hiszen még nem került elfogadásra a bizottságon belül az ajánlás. De hogyha arról beszélünk, hogy pozitív hozadéka van a beruházásnak, akkor egy általában vett pozitív elemről beszélünk. Tehát egy pozitív hatásról, és ahogy a minden egyes folyamatban, liberalizációs folyamatban vannak olyan ágazatok, amelyek nyertesek lesznek, inkább, mint mások, és vannak olyan szektorok, amelyek nem lesznek nyertesek. És hát ez igaz majd a piacra jutási tárgyalásokra is, mely ágazat nyilván az egyik legérzékenyebb. Úgyhogy itt prudensebb módon kell majd eljárnunk. Ami a szabályozások és a törvények betartását illeti, a bilaterális beruházási szerződések nem engednek meg derogációt, eltérést, időszakos eltérést a nemzeti szabályozástól, tehát az európai szabályokat be kell tartani. A jogalkotásnak érvényemben kell lennie, és ezt az elvet fent is kívánjuk tartani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sajnos az a helyzet, amelyet az elején tartottam, amikor összeállítottuk ezt a meghallgatást, és köszönetet szeretnénk mondani a titkárságnak a megszervezésben, hogy egyszer nem lesz több idő a második körben hallott, nagyon érdekes kérdéseket illetően. Sán professzornak külön köszönetet szeretnénk mondani, és Skopkár Pulzen professzornak is azért, hogy itt volt, és szeretném eh, bezárni a meghallgatást, mindenkinek köszönetet mondanék a nagyon értékes hozzászállásokért, a bizottságnak is, azért, hogy kész volt eh, megválaszolni a felvetett kérdéseket. Azt gondolom, hogy eh, nagyon hatékony, gyümölcsöző és gazdagító vitát folytattunk. Nagyon érdekes meglátásokat hallhattunk a vendégektől, és meg vagyok róla győződve, hogy a szakbizottság munkájában és a monitoring bizottságban is, ahol figyeljük az EU-Kína kapcsolatokat, arra koncentrálhatunk majd, és arra fókuszáltjunk a figyelmünket, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a bit EU és Kína között, a szakbizottságunk pedig nyoma fogja kísérni a fejleményeket nagy érdeklődéssel és türelemmel. Úgyhogy köszönöm még egyszer a részvételt, Különösen szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik tovább maradtak. Minden hozzáférhető lesz egyébként, majd a, az old, a websájtunkon, a szakbizottság website oldalán írásban is, úgyhogy mindenki megismerkedhet a, az expozék pontos tartalmával. Végezetül pedig mindenkit tájékoztatnék itt a tagok közül, hogy a következő ülésünk időpontja november 26-a 3-tól fél hétig itt Brüsszelben, és 27-én is lesz ülés, és szavazni is fogunk, úgyhogy köszönöm viszontlátásra. I don't actually. I just present. I give you mine. I thought I would be.